So, guten Morgen, liebe Kollegen. Jó reggelt, kedves kollégák! Nem akarjuk azokat büntetni, akik pontosan érkeztek. Elkezdjük a munkát. Ezennel megnyitom az MV Bizottság ülését, egyes napi rendi pont, a, a rend elfogadását, az elnök közleményei. Minden nyelven lesz ma tolmácsolás, kivéve az ét nyelvet és a máltai nyelvet. Második elnöki közleményem, Áder János kollégánk lesz Magyarország következő köztársasági elnöke minden valószínűség szerint neki. Személyesen szeretnénk gratulálni. Bejelentette, hogy itt lesz ma délután. Harmadik elnöki közleményem. Van egy új kolléganőnk, megfigyelő kolléganőnk Horvátországból. A bővítés előrevetíti árnyait. Romána Jakovics kolléganőt üdvözlöm szeretettel, a Szociáldemokrata frakció tagja nincs még itt, de már előre is üdvözöljük szeretettel ehelyütt. Negyedik elnöki közleményem a következő. Az Alden frakcióban volt egy módosítás, Newton Dunn úr, leadta pot tag funkcióját, és őt helyettesíti Rebecca Taylor asszony. Üdvözöljük Taylor asszony itt nálunk az NB bizottságban. Ötödik bejelentésem. Ma, április 25-én a világ malária napja van. A malária nagyon is veszélyes betegség, több millió ember érintett, és 2009-ben 781 ezer ember betegedett meg, illetve halt bele ebbe a betegségbe. Azt hiszem, hogy van még mit tenni. Ezen a téren szerintem nagyon jó, hogy van egy ilyen nemzetközi nap, amely a, azt hiszem a felkeltés célját szolgálja. A hatodik elnöki közleményem a következő, nagyon is örömteli, mégpedig Bonn Észak-Rajna Veszfáliában, Németországban lesz a kormányközi a biodiverzitás ökoszisztéma rendszerek kormány közé platformjának helyszíne. A következő hónapokban hozzák létre ezt a platformot. Lesz egy közvetlen partnerünk ebben a fontos témában. A Legutóbbi Strasbourgi héten is szavaztunk erről a témáról. Ezt uh, itt van kvázi az ajtónk előtt. Ennyi volt a közlemények sora, most pedig rátérünk az hármas napirendi pontra, a február 29. március 1-i jegyzőkönyv elfogadása, nem látom, hogy lenne fenntartás, akkor elfogadottnak tekinthetjük. Ezzel rátérünk a négyes napi rendi pontra. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésre, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzet és az unió szintű bejelentésére szolgáló rendszer. Nagyon nehézkes ez a fogalom, de nagyon fontos téma. Az előadó Bas Eichhout, mondtam is neki, Bas itt van, úgyhogy meg is kezdhetjük. Bász, tessék, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a vitát megkezdhetjük-e. Kicsit nehéz magammal vitatkoznom. Itt van Chris, hát nagyszerű. Jó, hát akkor vágjunk bele. Nagyon szépen köszönöm, második alkalommal vitatjuk meg ezt a témát az Emberi Bizottságban. Az első alkalommal, hát hogy is mondjam, egy legelső eszmecserét folytattunk, nagyon jó megjegyzések születtek, ez alapján nagyon sok módosító terjesztettek be, és volt egy első találkozónk múlt héten az árnyék előadókkal. Megvitattuk azt, hogy hogy is járjunk el. Ez most az eszmecsere a módosítókról itt a bizottságban és eh, ha úgy tetszik, az összes többi kollégának is szeretnék lehetőséget adni arra, hogy részt vegyenek ebben a vitában, elmondják véleményüket nagyon röviden, hogy miről is szól ez a dosszié. Egy olyan rendeletről van szó, amely meglévőt módosít, de helyettesíti a meglévő monitoring rendszert. Ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy 80-85%-a ennek a rendeletnek, amelyet a bizottság javasolt, már meglévő munkára hagyatkozik, tehát ha úgy tetszik, elég egyértelmű ez a kérdés. Még egyszer megismétlem azt, hogy miért fontos ez a monitoring és közzétételi kötelezettség. Először is nagyon fontos, hogy segítsünk a tagállamokban, a tagállamoknak abban kell segíteni, megvalósítsák az energiás klímacsomagjukat. Nagyon fontos az átlatotóság, az adatok összevethetősége, Nanacsonban garantálni kell, hogy az Unió és tagállamai megfelelnek a nemzetközi monitoring és beszámolási kötelezettségeknek, a fejlődő országok esetéről is szó, esik a pénzügyekről is, a támogatásról. Nagyon fontos, hogy ezt a monitoring rendszert Nos, hát ezzel elősegítjük az új klímaváltozás elleni küzdelemre vonatkozó csomagokat, ott van a hajózás kérdése. Ebben az értelemben nagyon általánosabban fogalmazhat, azt mondhatjuk, hogy az előadó támogatja a bizottság által jelölt utat, kijelölt utat, mint látjuk, az előző eszmecsere során vitattuk ezt meg. Arra is törekszem, hogy megerősítsük a bizottsági javaslatot. Nagyon fontos az alacsony szén felhasználású stratégiák kérdése, mit szeretnénk hosszú távon elérni, ami a tengeri szállítást illeti. Ez a dosszié egyre fontosabbá válik. A bizottságtól várunk egy erre vonatkozó javaslatot. Hát e, az ütemezés még nem egyértelmű. Számítunk erre a bizottsági javaslatra. Ez a dosszié a mi jelentésünk és segítheti a bizottságot a javaslat előkészítésében, és e, ezzel a dosszéval szeretném kiemelni azt, hogy persze a jövedelmek, a bevételek felhasználása az alacsony szín felhasználású gazdasági stratégiák kialakítása is fontos. Nagyon fontos, ugye ezzel a jelentéssel azt is szeretnénk garantálni, hogy az alacsony szín felhasználású stratégiák arányát a kitűzött céloknak megfelelően alakítsuk. Nagyon fontos az innováció, mint említettem, volt egy első eszmecserénk álnyék előadói szinten múlt héten, megállapodtunk álnyék előadóként és előadóként abban, hogy kidolgozunk kompromisszumos indítványokat, amelyek a bizottság javaslatot megerősítik. Pénzügyi, hajózási témában lesznek kompromisszumok, alacsony szénfelhasználású gazdasága kapcsolatban. Ezek a legfontosabb témák, ahol a legtöbb módosító is ezekre vonatkozik. Több mint száz módosító készült, tehát igyekszünk ezeket a módosítókat kompromisszumokba építeni. A május végi szavazás is így egyszerűbb lesz a bizottság számára, ha kompromisszumokat dolgozunk ki. Van néhány konkrét kérdésem a tisztelt kollégákhoz, azokhoz, akik előterjesztették a módosítóikat, de nem látom őket itt. Ez persze nagyon sajnálatos, mert hát ugye itt lenne lehetőség arra, hogy megismerjük egymás véleményét, hogy mit kívánnak elérni a módosítókkal. Néha a monitoring kötelezettségeket vannak olyan módosítók, ahol a kötelezettség egy év helyett két évre vonatkozik. Ez a jelenlegi EU jogalkotás ellenében hatna. Reméljük, hogy mm, a kollégák elmondják, hogy miért terjesztették elő ezeket a módosítókat. Reméljük, hogy vissza is mondják ezeket, hiszen hát van egy klíma csomagunk, éves jelentést kell készíteni. Most nem tudom, miért javasolják a két éves időszakot. Hát a sajnos a módosítók szerzői nincsenek mind itt, majd akkor négy szem közt megoldjuk ezt a kérdést. Örömmel nézek a vita elébe. Szeretném meghallgatni az árnyék előadóimat, persze hát múlt héten hallottam már nagyjából azt, hogy mit gondolnak. Sok minden változhat egy hét alatt. Hollandiában egy kormány is összeomolhat egy hét alatt. Ezt eh, egyébként jó hír, az én személyes véleményem ez. Minden esetre kérem a többi kollégát is, hogy vegyenek részt a vitámon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bass. Következő hozzászóló a néppárti eh, árnyék előadó Gárdini asszony. Köszönöm szépen. Röviden fogom mondandómat. Nálam egy hét alatt nem feltétlenül változik annyi minden. Hát lehet, hogy összeomlik egy kormány, de az én véleményem az állandó nem olyan sokszor változtatom a véleményemet, sajnálom, sajnos az ülés elején nem voltam amit. Mm, hát a közlekedési dugóban. Hát egy kilométert fél óra alatt sikerült megtennem. Na hát, ezt csak úgy eh, szerettem elmondani. Az elnyék előadók ülésén elmondtam már a véleményemet, ez a mai napig is érvényes. Mint említettem, nincsen semmi új, nem változott a véleményem kedves Eichhout kollégám ennél a találkozónál megállapodott abban, hogy kompromisszumos indítványokat fogunk kidolgozni, és ez világos, hiszen egy dologban egyetértünk, ez a javaslat, amely a monitoring rendszerekre vonatkozik, nagyon fontos, ilyen eszközre szükségünk van, meg kellett állapítanunk, hogy a meglévő jogszabályok nehezen alkalmazhatóak, vagy rosszul alkalmazzák őket. Nos, mielőtt új célokat tűznénk ki, vagy új kötelezettségeket írnánk elő, vagy a tagállamoktól újabb erőfeszítéseket követelnénk. Nos, hát Arról van szó, hogy amiről már döntöttünk, ami hatályos jogszabály, azt át kell ültetni a nemzeti jogrendbe. Most ez a fő cél. Egyébként nagyszerű szövegeket hozunk létre, szándéknyilatkozatokat, de hát a valóság az figyelmen kívül marad. De hát ebből a valóságból kell kiindulnunk ambiciózus céljaink, terveink vannak, de a végrehajtás, a nagyon jó jogszabályok végrehajtása, hát hagy kis kívánnivalót maga után. Még nem sikerült százszázalékosan megvalósítani. Éppen ezért a jelentéstevővel, a többi árnyék előadóval megállapodtunk abban, hogy számunkra a fő cél az kell legyen, hogy továbbra is egyszerűsítsük a jogszabályokat, hogy hatékonyabbak legyenek, el akarjuk kerülni azt, hogy kettős munkát végezzenek. Megtapasztaltuk már, hogy előfordul az tehát néhány területen. Már legutóbb is szóba került, hogy nem mindig olyan egyértelmű és nyilvánvaló, de megállapítható. Nos, melyek is a rendelet céljai? ugye a monitoring, beszámolás. Nos, erről akar, nem akarunk ezen túlmenni. Tehát nagyon fontos a nyomonkövetés, bejelentés. Miután rendeletről, bejelentés rendeletről van szó, a rendelet azonnal alkalmazandó, ezért kell pragmatikusan megközelíteni ezt a kérdést. Nem szabad többet akarnunk, nem szabad arra kényszeríteni az államokat, hogy további költségeket vállaljanak magukra, amely oda vezethet, hogy az, ami még nem került áldültetésre, tehát nem vezet semmihez, hogyha újabb és újabb jogszabályokat hozunk létre, és amit nem tudunk, itt megvalósítani, megvalósítjuk ott. Egy monitoring rendszerünk van már, a tagállamoknak van ö, ilyen kötelezettségük, hogy legyen ilyen ö, monitoring hm, hely. Ugyanígy amit a jelentéstevő is mondott, semmi értelme annak, hogy egy két éves időszakot határozzunk meg a bejelentési kötelezettségre. Hiszen éves jelentési kötelezettség már létezik. Szerintem az nem vezet semmire. Azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk, és ebben az esetben egyetértünk abban, hogy így kell eljárni. Tehát még egyszer szeretném elmondani, nem a hatáját szeretnénk kiterjeszteni a rendeletnek, hanem a meglévő rendelet hatáját őrizzük meg, de olyan intézkedéseket szeretnénk bevezetni, amelyek oda vezetnek, hogy a átültetés jobb. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kartini asszony. Krisz is következik. Köszönöm szépen, elnök úr azok, akik tegnap ott voltak a kínai képviselőkkel tartott szemináriumon, aminek az volt a témája, hogy hogyan folyik az emissziós kereskedelem Kínában, azoknak lehetősége nyílt arra, hogy az üvegházhatást okozó gázokról tájékozódjanak. Arról, hogy mi folyik globális szinten, hogy csökkentsük ezek kibocsátását, de ez egy nagyon technikai jellegű kérdés, Vannak nemzetközi szerződéses kötelezettségeink, EU-s kötelezettségeink, és 150 módosítót adtunk be a bizottság javaslatához, hogy megpróbáljuk kicsit rendbe hozni ezt a dossziét, néha magasabbra törőek akartunk lenni, néha pedig egyértelműbbé akartuk tenni, hogy nemzeti problémákat is megoldjunk. De a módosítóknak nagy része esetleg nem teszi lehetővé, hogy az alapvető közeledtségeknek jobban megfeleljünk, vagy legalábbis nem ezen a költségszinten. Úgyhogy nem tudom, kicsit túl nagyra törünk? Vagy olyan módosítókat adtunk be, amelyek nem érthetőek, de lehet, hogy én is elkövettem ezt, de akkor visszavonom. A raportőrre szeretnék a kompromisszusok, önkompromisszusos módosítókról beszélni, de általában véve nagyra tartom a módosítókat, mert nem akarom még jobban leterhelni a raportőrt, szükségtelenül legalábbis. A mechanizmusok felállításával mi szabjuk meg a határt, és az a lényege ennek, hogy jobban érthető legyen ez a témakör, nem pedig az, hogy szükségtelenül terheljük azokat, akik amúgy is betartják ezt a hihetetlenül összetett jogszabályrendszert. Elnök, köszönöm szépen, Krisz. Marita Olszkok a szocialisták részéről. Jag eh, kom szó szépen, tehát Köszönöm szépen, későn érkeztem olyan későn, hogy lemaradtam a vita elejéről. Szeretném bejelenteni, hogy a szociáldemokrata frakció megpróbálja majd tovább dolgoz, hogy tovább fejlesz a bizottság javaslatát. Természetesen mi nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogy kifejezésre kerüljön az, hogy példamutatók akaróak lenni, azt szeretnénk, hogyha a mi mintánkat másolnánk, és ehhez a kompromisszumok megtalálása elengedhetetlen, hiszen ez azt jelenti, hogy nem szabad nagyon nagyra törnünk, hanem a folyamatot kell biztosítanunk. Nem szabad úgy megnehezíteni, hogy ellehetetlenedjen a folyamat. Gyakorlati szempontokat kell figyelembe venni, és <clears throat> nyilván, hogy nagy célokat akarunk elérni, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen fontos dossziék esetében nagyon fontos, hogy mindenki beadja egy kicsit a derekát, hogy kompromisszumokat tudjunk kötni. Ez az álláspontunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Most pedig a raportőnek adnám meg a szót, hogyha szeretne reagálni. Vagy nem? A bizottság? Kanada, der Berichterstatter Kommission ist... Még nincs itt senki a bizottság részéről, vagy van? Akkor tessék, akkor önök a szó. Yes, my apologies, uh, Mr. Chairman, I was just elnézést kérek. Még vártam, hogy a tolmácsolás befejeződjön, mert ugyan szeretem az önnyelvét, de szükségem van tolmácsolásra. Uh, ich möchte der Kommission das... Elnök, akkor megismétlem, hogy a bizottságnak szeretném megadni a szót. Jó, itt vagyok, ahogy láthatja. Yes, Mr. President. Uh, Elnök úr. Köszönöm szépen. Amit már elmondtak, azzal kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyra törőek vagyunk mi is, de ugyanakkor már a létező kötelezettségeket akarjuk megtartani, globális és EU szinten is. Gyakorlatiasak vagyunk, és szeretnénk konzisztensek lenni. Minden kötelezettségnek eleget akarunk tenni, EU szinten is, és nemzetközi szinten is, hiszen létezik az energiacsomag és az éghajlatváltozási csomag, amelyet 2009-ben fogadtak el. Tehát nagyon sok kritikát hallottam, és hallottam azt is, hogy attól félnek, hogy esetleg túl nagyra törünk. Na most én azt gondolom, hogy a bizottságnak a javaslata egy kiegyensúlyozott javaslat az ellenőrzést illetően, hiszen a monitorozás ez a lényege minden szektorális politikának. Így tudjuk elérni a céljainkat és így tudjuk megnyerni az éghajlatváltozás elleni harcot. De még egyszer, mi sem lehetünk túl nagyra törőek, nem akarunk túlmenni azon, amit már előírtunk jelenleg, hiszen tudják, hogy folytatódnak még a tárgyalások, és mi nem előlegezhetjük meg, hogy mi lesz a tárgyalások vége. De Azért, hogy a monitorozó rendszert gyorsabban felállíthassuk, például a tengeri politikák területén, vagy például a definíciók területén, hogy azt is megérthessük, hogy technológiai transferekkel mi történik a fejlődő országok felé, vagy hogy pontosan hogy néznek ki a meghatározások. Ahhoz, nagyon fontos előkészíteni a talajt azért, hogy amikor a lényegi döntés megszületik, akkor rögtön készen álljunk arra, hogy egyénre szabott megoldásokkal tudjunk szolgálni. De azt nem akarjuk előre eldönteni, hogy mi lesz a tárgyalások eredménye. Csak fel akarunk mindenre készülni. Nem akarjuk alásni a tárgyalásoknak a nyílságát. Úgyhogy a bizottság ezért azt kéri önöktől. Haladjanak abba az irányba, amit a hozzászólók említettek, ne menjenek túl messzire, de menjenek elég messzire. Because as it has been said, these are monitoring that are... A monitorozás az nagyon fontos, a már létező kötelezettségeknek meg kell felelni, tehát mi azt kérjük, hogy legyen egy egységes eszköz, hogy következetesek legyünk, hogy elkerüljük a párhuzamos megoldásokat, hogy a költségeket csökkentsük, hogy a hiányosságokat beazonosítsuk, ezeket megoldjuk, és hol javíthatunk a létező rendszeren, azzal, hogy tanulunk egymás példáiból. Tehát igazából ezt hívhatnám összefoglalóan úgy, hogy streamlining, és minden téren az a célunk, hogy azokban a szektorokban, ahol még nem tartják be a kötelezettségeket, nagyobbra törjünk, de ami nem szükséges, azt építsük le, mind a bürokrácia, mind a költségek területén. Így tesszük lehetővé tagállamoknak, hogy teljesítsék a kötelezettségeket. Az EB-nek mindig is az volt a feladata, hogy a tagállamokkal együtt biztosítsa, hogy a legjobb gyakorlatnak megfelelően folyjon az ellenőrzési folyamat, és minél jobbak a rendszerek a tagállamokban, annál jobban tud az EB a jelentéseiben reagálni erre, és láthatóvá tenni azt, hogy globális szinten az éghajlatváltozás ellen harcolunk, hiszen ez a kiinduló pontunk a nemzetközi tárgyalásokon. Tehát még egyszer, azt vegyük figyelembe, hogy milyen finom ez az egyensúly. Egyrésztről gyakorlatiasnak kell lennünk, tehát a kötelezettségeknek meg kell felelni, másrészt viszont nem szabad ezeken túllőni a gyakorlatiasság ott is fontos, hogy csak a minimálisan szükséges dolgokat vegyük be a szabályzásba, és delegált aktusokban reflektáljanak erre, hogy mit kell még változtatnunk. Gyorsan, hogyan. Tartsán kézben, hogy azok a szektorok, ahol lehetővé tettük, hogy gyorsan menjen végbe ez a változás, hogy megfeleljenek a jogszabálynak, és fennakadások vannak mégis, az veszélyezteti az egész rendszert. Pedig nagyon fontos lenne, hogy nemzetközi szinten mi legyünk a vezetők, hiszen kötelezettségeink vannak, mint tárgyalófélnek is. Tehát igaz, ez nagyon technikai jellegű dosszié, de nagyon politikai is, mert az éghajlatváltozási politikának ez a gerince. Az éves jelentési kötelezettséget illetően. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy míg nemzetközi szinten csak két éves kötelezettségünk van, mi pedig mégis egy éves írunk elő, az túlságosan szigorú, és megnöveli a költségeket és a bürokráciát. De a mi javaslatunk azért született, hogy következetesek legyünk, és az a meggyőződésünk, hogy ha egy év során nem születnek adatok, akkor alássák ezzel az EU-s trendeket azon a területen, ahol kötelező elvárások vannak. Másodszorban. Ez a harmadik emissziós kereskedelmi periódus, és ott is éves kötelezettség van arra, hogy a célokat megszabjuk. Hogyan lehet évente betartatni emissziós célokat, hogyha ennek a hatását nem mérjük évente? Ez következetlenséghez vezet, és nem teszi lehetővé, hogy előre jelezzük a trendeket, költségeket, hogyha a tagállamok túl későn szembesülnek azzal, hogy amit tettek az előző évben, az nem volt megfelelő. Tehát az évesség az ellenőrzés szempontjából fontos. Ez kulcs fontosságú az előrejelezhetőség szempontjából. Úgyhogy tényleg azt szeretném kérni önöktől, hogy úgy fogják fel a bizottság javaslatát, hogy a célunk az, hogy streamlinoljuk a jelenleg folyó tevékenységeket, és csak a jelenlegi tevékenységeket, azt viszont tagállami és EU szinten is köszönöm. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen. Ezzel pedig át is adom a szót az előadónak, Pász Eichhártnak. Köszönöm szépen, és köszönöm minden árnyék előadónak a hozzászólást, köszönöm a bizottságnak, meg kell, hogy mondjam. This sort of debate, I don't think we, we I have to conclude. Meg kell, hogy mondjam, hogy eh, a vita jelenlegi állásában nagyon hosszú lefutásra számítok. Persze mindenki egyetért abban, hogy pragmatikusan kell eljárnunk. És mindannyian azt mondjuk, hogy kompromisszumokra akarunk jutni, és akkor ez tényleg azt jelenti, hogy mindannyian hideg fejjel, józanul kompromisszumokra törekszünk pragmatikus módon. De nem azért vagyunk itt, hogy szükségtelen terheket rójunk a tagállamokra, és egyet értünk a fő vonalakkal. A kérdés az az, hogy ezek szerint pusztán, hogy mi az, hogy szükségtelen teher. Nos, erre vonatkozóan a megítélés eltérő. A bizottság, ahogy hallom, többé-kevésbé azt mondja, hogy tökéletes a mi javaslatunk, ne is változtassanak ezen. Én ezt megértem, megértem, hogy a bizottság ezt kéri, mármint hogy az ő javaslatok fa- fantasztikus, de a parlamentnek nem szükségszerűen így kell ezt értelmeznie. Tehát amikor azt, mi azt mondjuk, hogy ne legyen ö, szükségtelen teher, akkor mi még mindig politikai értelemben megtartjuk a magunk megítélési felfogását arra vonatkozóan, hogy ez mit jelent, és néha úgy érezzük, hogy ö, valóban nem szabad túl messzire menni, de amire a bizottság hajlandó, az még nem a túl messzi. Jó, menjünk messze, érjünk, érjünk el hosszan, de ne túl messzire menjünk. Persze emögött is politikai felfogás kellene, hogy legyen, hogy mi mit jelent. Akkor, amikor megnézzük az alacsony szénkibocsátású stratégiákat, nos, akkor új jogszabályt akarunk végrehajtani, vagy sem? Nem, abszolút nem. De én úgy gondolom, hogyha az alacsony szénkibocsátású úti tervet komolyan vesszük, amelyet a parlament elfogadott, és amiben támogattuk a mérföldköveket, akkor ebben a dossziéban is biztosítani kell azt az információt, ami segíti a tagállamokat abban, hogy a költséghatékony úton jussanak el 2050-ig az alacsony szénkibocsátású gazdálkodáshoz. Ez a cél, és ehhez kell mérnünk a mérföldköveket. A tanácsban jelentős többség támogatja ezt az utat, úgyhogy ennek az útnak segítenie kell hogy a legköltséghatékonyabb úton jussunk el. Ez nem szükségtelen, ez fontos. És igenis ebben a dossziéban adjuk meg ezeket az adatokat. A tengeri szállításra is a bizottság már várja, hogy valamire előálljon. Persze egyelőre és, hogy, és mint hogyha mi azt akarnánk, hogy a bizottság ne tegyen semmit, mert ezzel a munkánkat a, akadályozza. Nem, abszolút nem, de a bizottságnak olyan adatokra van szüksége, amely koordinált formában itt még nincs meg. Ha a e dokumentum célja, és ezt a bizottság is hangsúlyozta, az, hogy erősítse az új éghajlatváltozási eszközök kialakítását, akkor beszélnünk kell a tengeri hajózásról, szállítmányozásról, és ez nagyon fontos, hogy ezt támogassuk, és pontosan ezt tesszük. Pontosan, valaminek történnie kell, most ugye nem akarok erről többet mondani. Ha azt mondjuk, hogy ne beszéljünk többet róla, mert nem akarjuk, hogy további akadályok gördüljenek a bizottság útjába, akkor arra azt mondom, hogy bár, bár megbocsássanak, igenis nekünk szükségünk van az adatokra. Ez nem szükségtelen kérdés, szükség van az információra, és nekünk parlamentben az a feladatunk, hogy segítsünk önöket eh, ahhoz, hogy az adatokat koordinált formában megkapják. Úgyhogy minden ilyen egyetértünk abban, hogy szükségtelen terheket nem akarunk, segíteni akarunk mindenkinek, és koordinált adatokat akarunk, és igenis hitelesen akarunk, hitelesnek akarunk megmaradni nemzetközi szinten is az alacsony szénkibocsátású stratégiában, és ugyanakkor megvan a magunk úti terve ebben a e, kérdéskörben. Úgyhogy használjuk ezt a dokumentumot arra, hogy mindent koordinált formában gyűjtsünk be, ami az adatszolgáltatás szempontjából szükséges. Senki sem szükségtelen terheket akar, de azt akarjuk, hogy az adatok koordinált formában legyenek meg, akkor tudunk segíteni egymásnak. És biztos vagyok abban, hogy lesz a parlamentben egyfajta közös nevező, a bizottság, természetesen lehet, hogy azt fogja látni, hogy a javaslatában néhány pontot megváltoztatunk, de hát ennek is csak az azok, hogy a parlamentnek megvan az a privilégiuma, hogy ezzel ezt megtegye, és köszönjük a, a tanácsnak is az azt követő munkát. Igenis, józanul fogunk kompromisszumokra törekedni, és biztosíthatok mindenkit arra, hogy meg is kapjuk. Köszönöm Jász Eichhártnak. Báz Eichhártnak valóban ez az eljárás a javaslatot nem egy az egyben kell átvenni, hanem a parlament alapvető joga, hogy módosításokat javasolhatunk. Minket választanak, a bizottság feladata a szövegek megfogalmazása, a mi feladatunk, hogy kifelé eladjuk. Tehát éppen ezért teljesen normál része a folyamatnak, hogy módosítókat javaslunk. A nemzetközi tárgyalásokban is fontos, hogy megfelelő adatbázisunk legyen. Ez az eszköz, amivel az összehasonlíthatóságot tudjuk biztosítani, és a tárgyalások során is fontos, azon múlik minden, hogy komoly adataink legyen, amikkel nem szoríthatnak sarokba minket. Remélem, produktív, progresszív, előremutató erők a parlamentben jó eszközt fognak kialakítani. Köszönöm minden résztvevőnek, a jelentésről pedig a Környezeti Szakbizottságban május 30-án fogunk szavazni. A devében a szavazásra tegnap került sor, az itrében május 8-án, a záró szavazás pedig jú, a júliusi plenárison lesz Strasbourgban, még a nyári szünetet megelőzően. Und ja, ich wünsche allen Beteiligten ein glückliches Händchen dabei und viel Erfolg. Sok sikert kívánok mindenkinek hozzá. Wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. A következő napi rendi pontunk az ötös a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályok végrehajtása az európai vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások szükséges átfogó megközelítését megelőzően. A vízszakértőnk Erhard Zéber, ő is az előadó, és Edith Estrella és Jan Gebrani a szakértők. Zéber kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, hallgatván, amit Bász Eichhardt mondott, összefoglalóan, hogy kompromisszumokat kell találnunk, javítani kell a bizottság javaslatát, és alacsony igazgatási költségeket kell biztosítani, és jobb adatszolgáltatást, hát ezekkel a javaslatokkal mindannyian egyetértünk. Én csak folytathatom ott, ahol ő abba hagyta, ugyanebben az irányban úgy gondolom, hogy ebből is látszik, hogy, menny, hogy valóban van közös nevező a környezeti szakbizottságban. Mindjárt átváltok az anyanyelvemre, de azért elmondom, hogy mennyire örülök annak, hogy ilyen széles alapról indulhatunk ki. Nos, hölgyeim és uraim, a vízpolitikáról beszélünk. Röviden, ha megengedik, bemutatnám azokat a kereteket, mely meghatározza a jelenlegi vízpolitikát. Az alapvető jogi keret a 2000-es évi jogi aktus különböző kötelezettségeket ró a tagállamokra, illetve bizonyos intézkedések és tervek felállítására kötelezi. Az általános átfogó cél, hogy 2015-ig minden európai vizen jó ökológiai állapotot érjünk el. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez mérföldkő az európai környezeti jogalkotásban is, tehát hogy nem egyes víztesteket különböztetünk meg, hanem a vizet mint olyat, a vízgazdálkodás mint olyat egységesen szabályozzák. Annak ellenére, hogy különböző kiindulópontok vannak a tagállamokban, mégis ennek alapján jó ökológiai és vegyi állapotot határoztak meg. Ezzel kapcsolatban hagyj jegyezzem meg, hogy van egy javaslatunk a prioritér anyag, az elsődleges anyagokra vonatkozóan, és erre vonatkozóan még pontosan meg kell majd be beszélnünk, hogy mit értünk a jó vegyi állapoton. A jó ökológiai állapot az természetesen egy sokkal szélesebb definíció. A tagállamokat kötelezi a jogszabály egyelően arra, hogy a, nem csak a folyókat, a nemzeti határokat vegyék, hanem a, az európai határon átnyúló jellegű vonzás gyűjtőterületet is figyelembe vegyék, ne álljanak meg tehát a nemzeti határokon, hanem egészét tekintve nézzék a, a folyókat, vizeket, csak így tudjuk Európában a hatásokat, a jó állapotot tényszerűen is elérni. Ha mindenki csak a saját nemzeti határai közepette gondolkozna, akkor semmi esély nincs arra, hogy zöld legyen ez a terület. 2000-re, a 2000-es jogszabály a bizottság kiinduló pontja a vízgazdálkodás és vízpolitika jelenlegi állapot felmérésében is. Ez év végéig meg fog születni a híres blueprint a vízgazdálkodás politikára. Hogyan tovább ezen a területen? A Blueprint Water stratégia tulajdonképpen az Európa 2020-as összstratégiába, az okos, befogadó, fenntartható növekedés kereteibe. A fenntarthatóság a forráshatékonyságot jelenti ebben, központi követelés. A víz természetesen központi forrás mind az emberi élet, mind a környezet, mind a mezőgazdaság és ipar energianyerés számára. Éppen ezért ez a láncolat fontos. Az előttünk lévő jelentés, amelyen az árnyékelőadókkal dolgozunk, pont azt célozza meg, hogy az Európai Parlamentben azt írjuk újra meg, amit elvárunk a bizottságtól. Azt, hogy hogyan, milyen legyen az őszben, ősszel végleges változatban megjelenő blueprint szeretném megdícsérni, illetve dicsérő szavakkal illetni a bizottságot, látni, hogy a bizottság nagyon erősen próbálja az összes érdekelt és érintett fél által meghatározott pontokat kompromisszum formájában megjelentetni. A víz szempontjából ez rendkívül fontos, központi, alapvető forrása ez az emberi életnek. Jelentésemben néhány olyan pontra összpontosítottam, amely, ahogy sejthetik, már rengeteg jogszabálya megtámogatott terület. A probléma, hogy a meglévő jogszabályok végrehajtását kell még jelentősen javítani, különösen a bizottsági félidős felülvizsgálat szempontjából, hiszen a tagállamok között bebizonyosodott óriási eltérések vannak. A szennyvizek tisztítása, van olyan, ahol bizonyos tagállamokban rendkívül magas szinten van, például Dél-Svédországban már a negyedik, negyedik generációs tisztító berendezések vannak működésben. De vannak olyan területei is Európának, ahol tisztítatlanul engedik be a szennyvizet az európai vízrendszerbe, tehát arra kell összpontosítsunk, hogy a bizottságot sokkal nagyobb nyomással próbáljuk felvértezni, hogy a tagállamokat emlékeztesse kötelezettségeikre a meglévő vizeket, a meglévő jogszabályok végrehajtásával védjék. A második dolog, amit fontosnak tartok, a regionális dimenzió. No, mit großen technischen Aufwand und eigentlich gegen... A politikai ellenállás ellenére mindenki számára bizonyított, hogy a vízen jelentős szállítási lehetőségek nagy távolságokba is biztosíthatók. Természetesen a topográfiai földrajzi adottságok mellett a, a csapadék mennyiség is meghatározza ezt, ugyanúgy, ahogy a politikai és technikai lehetőségek. De mégis akkor, amikor a európai szintű vízgazdálkodás politikáról beszélünk, akkor arra kell gondolni, hogy regionális egységek vannak, folyóterület, folyótérség, egységek, és tulajdonképpen a vízgazdálkodás politikáknak ez kell, hogy legyen a magja. Csak keretfeltételeket tudunk szabni, a konkrét végrehajtást, a konkrét formát regionális szinten kell majd meghatározni ennek alapján. A több szinte irányítás fogja ezt alapvetően végrehajtani. Miért? Azért, mert a regionális szintű, tartományi, országos szintű döntéshozó szerveknek és kormányzati szerveknek mindenképpen be kell kapcsolódni, jelentős infrastruktúrára is van szükség, illetve infrastruktúrális beruházásokra a vízgazdálkozás terén is. Központi jelentőségű továbbá az, hogy a víz, mint forrás körül mindenféle politikai szakterületet is érvényesítsünk, és viszont a víz minden szakpolitikai területen megjelenjen Természetesen vannak olyan területek, amelyek majdnem közvetlenül kapcsolódhatnak a vízpolitikára. Gondoljunk az energianyerésre, mezőgazdaság, ipar, a háztatásoknál pedig a fogyasztás 8%-át adja a vízfogyasztásnak. Mezőgazdaság, energia nagy felhasználók, különböző százalékokkal, mint mondtam, igen jelentős a regionális különbség is e területen, sőt a rendelkezésre állás is. Tehát mondtam, vannak olyan területek, amelyek jelentősen befolyásolják a vízgazdálkodást, bár nem közvetlenül kapcsolódnak az ágazathoz. Egy kékítést is kellene ebben a, ezen a területen. A, a Csolos biztos, mezőgazdasági biztos egy hasonló színű elhatározást már a mezőgazdaságpolitikában bevezetett, ott zöldítésnek hívta. Éppen ezért mondom, hogy szerintem itt kékítésre van szükség a megfeleltetési intézkedéseket. Tehát nagyon fontos a meglévő jogszabályoknak a, a végrehajtásának az ellenőrzése. Örülök, hogy a mezőgazdasági kollégák támogatják ezt a gondolatot. Néhány mondatot azért még mondhatnék talán a tények alapján. A vízforrásra óriási nyomás helyezedik egyre növekvő nyomás, annak ellenére, hogy ez az életünk forrása, és Európában csak 13%-át használjuk a meglévő vízforrásoknak. Vannak a kommunális, regionális szinten forró pontok, hotspotok, ahol, ahol az általános fogyasztást, illetve felhasználást jelentősen meghaladják a helyi fogyasztások, de alapvetően ezek jelentik csak a nagy problémát. A nagy fogyasztó, mint mondtam, az energia, nyerés, mint olyan a mezőgazdaság számára. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a követelésünk szerint a bioüzemanyagok, stb. stb. ilyen nagyon-nagyon befolyásolják a vízforrásokat hiszen óriási mennyiségekre van szükség, vízmennyiségekre annak érdekében, hogy a bioüzemanyag nyersanyagait termeszteni lehessen. A szél kivételével és az, az a napenergia kivételével nincs is olyan, ami ne használna vizet. A hűtővíz az atomerőművekben, a hőerőművekben, annak ellenére, hogy zár, teljesen mindegy, hogy zárt vagy nyitott ciklusban működnek, nagyon erős a vízfelhasználási igánya, és a bemenő és a kimenő víz minősége természetesen más. Más a komplet felhasználás, a teljes felhasználás, mint a mezőgazdaságban, de azért ne felejtsük el, hogy a vízmennyiség, a víz minőség nem ugyanaz a kimenő oldala, mint a bemeneted. Sőt, sajnos, a vízinformációs rendszer, amelyet az EEA Kopenhágában is működtet, illetve csak ott működtet, hiányosságokat mutat az adat állomány szempontjából, a, a befolyó, illetve a kifolyó vízmennyiségek és minőségek eh, kapcsolatban, úgyhogy sokkal jobb vízpolitikára van e területen is szükség. Ne felejtjük, hogy hatékonyabban kell a vízkészletet felhasználni, ez egy fontos cél. A mennyiségi aspektus összefügg persze a minőségivel is közvetetten. A bizottság világosan figyelmeztet. Az Európai Parlamentnél nem lesz eh, zuhanyzó rózsa irányelv. Azt gondolom, hogy erről ne feledkezzünk el. Most, ami a ami a politikai célokat illeti, nos hát eh, többször különböző bulvár lapokban citáltak minket, eh, illetve idéztek, tehát nem arról van szó, hogy túlszabályozzuk a vízfogyasztást, máshol meg nem teszünk semmit. Az embereket meg kell nyerni az ügynek, a tusolást garantálni kell. Azt gondolom, hogy eznek nincs akkora súlya, mint amikor hatékonyan szeretnénk a vízkészleteket alkalmazni, felhasználni az ipar, az agrárágazatban. Ott van még mit javítani, ami az energia nyerés esetén is. Azt gondolom, hogy ne az ilyen apró részletekbe bocsátkozzunk. Na most európai szintű szabályozást elítélek, és nem fogadok el, szerintem a víz irányelv előtervezetében nem szerepelhetnek ilyen elemek, de azon el kell gondolkozni, hogy mit jelent a talaj, illetve mit jelent a szennyvíz újrahasznosítása. Ami a szürke vizet életi, ez a szennyvíz, ami nem annyira szennyezett, a háztatásokból érkező szennyvizet hogyan lehet újrahasznosítani, Azt hiszem, hogy itt egy piacot kellene teremteni, Európában délen nagyon érdekes, de talán világszinten is exportálhatnánk ezt a megtisztított, újrahasználható használható szennyvizet. Ami a víz irányelvet illeti, azon kell elgondolkozni, hogy mi a helyzet a gazdasági eszközökkel, hogyan lehet a hatékonyságot növelni. Nos, Világosan szeretném elmondani, hogy az ember joga, a vízhez való hozzáférés, alapjog, és az árképzés olyan kell legyen, hogy a háztartásoknak ne kelljen sokkal többet fizetnünk. Ez egy hibás megközelítés. Ami a nagyfogyasztókat illeti, ők is fontos szerepet játszanak. Ezt kellene megnézni. Azt, azt hiszem, hogy Európában nem ismerek olyan kemény adatok, amelyek arról számolnának be, hogy itt vannak a 9-es cikkeire vonatkozó, a víz irányelv 9-es cikkeire vonatkozó megfontolások. Azt hiszem, itt van még mit tenni. Ami itt európai szinten valóban végig kellene gondolnunk, hogy hogyan lehetne az európai regionális alapokat jobban kihasználni. Románia például a víz infrastruktúra területén ott több beruházásra van lehetőség. Több milliárd euró áll az európai közös kasszában, és nem használják fel ezeket a pénzeket. A bizottságnak feladata, hogy felhívja a figyelmet, Hán biztos úrra és Potosnyi biztos úrra gondolok, üljenek már össze, mármint üljön össze ez a két biztos kolléga, és nézze meg, hogy hogyan lehetne a megvalósításnál segíteni, bírálni, kritizálni, az kevés. Meg kell néznünk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ezeket az forrásokat jobban kihasználjuk. Azt hiszem, a azt hiszem, hogy több legyet tudnánk egy csapásra elkapni ezzel a megközelítéssel. Szeretném elmondani, hogy nagyon örülnék annak, ha a többi frakcióval együttműködhetnénk, nyitott vagyok mindenfajta módosításra, amely az én jelentésemet illeti. Az én dokumentumom egy vita alap, és várom a tisztelt kollégák pozitív, konstruktív javaslatait, amelyek javítják a minőséget. Köszönöm szépen Richard Zéből! Összetett kérdés a vízpolitika az Európai Unióban, ezt gondolja több kolléga is. Először is Edith Estrella kollégának adom meg a szót, a Szociáldemokrata frakció árnyék előadója. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is gratulálni szeretnék eh, Richard Zébelnek a nagyszerű munkáért. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy egy jó jelentésről van szó. Azt gondolom, hogy együtt valóban megoldást találunk, pozitív kompromisszumos indítványokat, ami a vízhiányt illeti, a szárazságot, ez nem egy tegnapi probléma, nem. De sokkal eh, élesebben nyilvánul meg ez a probléma most. Az érintett területek és személyek a szárazság asszály által érintettek száma 20%-kal nőtt 76 és 2006 óta. Az elmúlt 30 évben 100 milliárd euróra rúg <clears throat> az asszály okozta kár. A 2003-as asszály több mint 100 millió embert érintett, az európai terület egyharmadát sújtotta és 7 millió euróba került. A vízhiány nem csak a dél-európai államokat érinti, hanem érezteti magát Közép- és Észak-Amerikában is. Tehát egyre súlyosbodik a helyzet a klímaváltozás miatt is. Vannak olyan nagyon fontos ágazatok, az energia, az agrárgazdaság, az energia ugye hát a, ott a nagy az energiaágazat, vízfogyasztó szerepe, az agrárágazat fogyasztja Európa déli részen a legtöbb vizet. A klímaváltozás hatalmas eh, hatással rendelkezik majd a víz ciklusra, a víz körforgására, a meteorológiai változásoknak is jelentős hatásuk van. Mennyiségileg, de minőségileg is. Hogy hát már volt szó a víz minőségéről Portugáliában például. Február végén a portugál terület 68%-át sújtotta egy erőteljes szárasság. Nos, hát ezért nagyon fontos, hogy kidolgozunk egy koherens politikát, amely alkalmazkodik a klímaváltozáshoz. Ami a vízet illeti, ami vizet illeti, a gazdaság, a vízgazdálkodásra, a hatékony vízfelhasználásra kell összpontosítani. Nagyon fontos a vízgazdálkodás. Az Európai Uniónak az Európai Unió a víz 50%-át pocsékolja el néhány tagállamon. Tagállamban a, amiatt, hogy nem hatékony a vízfelhasználás. A jelentéstevő javaslatai teljes mértékben indokoltak és érthetőek az újrahasznosítást illetően, a szennyvizek újrahasznosítását illetően, a hatékonyságot, tehát ez hatalmas kihívás a hatékonyság. Mindenképpen nagyon fontos közpénz, tehát közpénzeket is fordítani kell. Nagyon fontos a struktúrális alapok megfelelő visszafelhasználása, az infrastruktúrális beruházásokra. Nem lehet egy vízgazdálkodási kultúrát az állampolgárok nélkül kidolgozni. Kellenek ismeretterjesztő kampányok is. A víz egy közjó, de ritka ságszámba megy ez a termék. Nagyon nehéz garantálni, hogy mindenki hozzájárulhasson, hozzáférhessen a pénzhez. El kell kerülnünk a pazarlást, megfelelő átképzést kell képezni. Tehát több módosítót benyújtottunk, például ami a költségek fedezését illeti. A költségek. Ha megnézzük az OECD számításait, ha megnézzük a szociális tényezőket, amelyek a költségek integrált vissza juttatását vagy beszedésének lehetőségét megkérdőlezik. Az ENSZ közülése 2010-ben fogadta el ezt, hogy a víz egy közjó a világ minden területén. Köszönöm szépen Edith Estrella. Azt hiszem, hogy alap jó, egy termék ez a víz, éppen ezért annyira fontos. Ezért is jelentkeztek nagyon sokan ez a témához. A következő hozzászóló Corinne Lepage. Üdvözöljük ismét itt a bizottságban a kemény választási kampányt követően. Jó napot kívánok, elnök úr! Zsebahandi kollégám nevében szólok, az Áde nevében. Először is köszönetet mondok Zéber úrnak a kiváló minőségű jelentéséért és munkájáért. A víz, már többször említették, ez egy alapvető forrás az agrárágazat, a turizmus, az ipar, az egészség, számára. A víz, a víz felhasználása valóban nagy figyelmet igényel. Az ALDE csoport éppen ezért nagyon is támogatja a jelentéstervezetet, illetve a bizottság javaslatát, amelyet a bizottság novemberben fog benyújtani. Ha szeretnénk 2015 előtt jó eredményeket elérni, akkor elnök úr két pontot kell kiemelnünk. Először is be kell vezetni egy hatékony európai vízügyi politikát, illetve ezt a politikát harmonizálni kell más politikákkal, kivetképpen a kappal. Ez két nagyon fontos pont, amely szerepel Zéberú jelentésében. Szeretnénk, hogyha kicsit kifejteni ezeket a pontokat, ahogy kollégánk mondta, a 20 40 százalékát a víznek elpocsékolják. Tehát van mit tenni. Ami a technikai ö, innovációt illeti, 40 kal lehetne az új innovatív eszközökkel csökkenteni a víz felhasználását. Az ipar a nagy felhasználó. A víz 90 át az ipar használja fel. Zsebhandi úr a következőt javasolja emeljük ki a víz felhasználás hatékonyságát ezekben az ágazatokban. Az agrárágazat a legnagyobb vízfelhasználó, és ennek megfelelően kell a szennyező fizet alapján kell a víz árát megfelelően alkalmazni vagy alakítani az agrárágazat területén. Ami a hatékonyságot területi szinten nagyon fontos. Szeretnénk kiemelni azt, hogy kulcsfontosságú időpontot élünk meg, hiszen a Rio Plus csúcs találkozótól, sok mindent várunk. Azt hiszem, hogy itt vezető szerepet játszhatunk. Valóban a vízfelhalás, vízkészletek felhasználásának hatékonyságára kell összpontosítani. Nagyon fontos a kell való megfelelő bánásmód, amik szintén egyre hiányosabbak. Ez egy ritka jó, amelyről szó van itt a víz kapcsán. Nagyon fontos a biztonság és az újrahasznosítás. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Inez Ayala Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönetet mondok Zéber úrnak, gratulálok neki ehhez a jelentéshez. Nagyon is kreatív és konstruktív, hát ezt tőle megszoktuk már. Most összegészében talán jó lenne, ha a vízhiányról is szólnánk, hiszen nincsen irányelvünk erre vonatkozóan, de az olyan, vannak olyan országok, ahol nagy az árvíz, veszély, de a forrás hiánya kapcsolatban is szeretnénk egy jogalkotási keretet létrehozni, amelyek a víz hiányjal is kapcsolatosak. Nos, a keret irányelv most az alapvető elv, a, a nehézség az a megvalósítása kapcsolatos, ami a szabálysértéseket illeti például. Az én országom tényleg hát nem a legjobban áll ebben az értelemben. Jó lenne, hogyha európai szinten valamit tennénk. Nagy a forráshiány, A legszadatok azok nehézkesek. Aztán, ami az, az agrárágazatot életi, a háztartási szennyvizeket, tehát maradékvizeket úgy nevezik. Világosan látjuk azt, hogy ott, ahol megvan az akarat, vannak is lehetőségek. Tehát az egyik település nálam valóban fel akarta használni ezt a háztartási szennyvizet, újra akarták hasznosítani, de voltak adminisztratív akadályok, amelyek beütközött ez a település. Hát a lehetővé kellene tenni, fontos lenne ez. Ami a kék kritériumot illeti. A kékítés. Ami a vízfelhasználást illeti. <clears throat> Szerintem nagyon jó ez a kék ötlet egy százaléka a kiadásoknak, a fejlett területek kiadásainak kellene a fejlesztésre felhasználni. Aztán, ami az ismeretterjesztést, a kampányokat illeti, talán hatékonyabban, sikeresebben lehetne fogalmazni. Itt a parlamentben vannak olyan politikai eh, erők, amelyek úgy gondolják, hogy eh, Spanyolországban a víz, amely egy folyóból a tengerbe ömlik, azt pocsékolásnak tartják. Hát van, aki nem igazán értette meg, hogy miről van szó, hát jó lenne őket felvilágosítani. Nos, ami az európai megközelítést illeti a tagállamok számára, a Románia és más országok esetleg igényelnék a támogatást, egy aspektus, zöld munkahelyek teremtése. Potenciálisan zöld munkahelyek teremtése. Milyen potenciál van ebben? A víz hatékonyság, a készletek megfelelő felhasználása. Mindent be lehet építeni ebbe a jelentésbe. Ez egy nagyon fontos elem, amely bemutató, bemutatható azoknak, akik politikai felelősséggel rendelkeznek, és akik valóban javítani akarnak, hogy szeretnének ilyen munkahelyeket teremteni, hadd teremtsenek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Prejé úr. Aztán a társelődő előadónak adom meg a szót, úgyhogy kérem, ketten beszélnek, legyenek rövidek. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom kollégáimhoz, köszönetet mondok a fő előadónak, Richard Zébennek. Nagyon jó ez a vita alap, azt hiszem lesz vita, nyilván önök ezt nem lépi meg. Köszönöm szépen, mert nagyon jó, hogy kiemelte azt, ez egy nagyon jó vita alap ez a jelentés. Köszönöm szépen, hogy megerősítette a szennyező elve, alapelvet. Nagyon örülök annak. Ugye a felhasználó fizet elvét is köszönöm, hogy kiemeltek. Köszönöm szépen, hogy a különböző rendeletek között is feltárta az összefüggést, amelynek célja a vízkészletek fenntartása, a habitat irányelv, nagyon örülök, hogy összekötötte a biodiverzitást és a vizet. Örülök annak, hogy a Rio plusz 20-ra is hivatkozott a legyen édesvízről, vagy tengeri vízről szó, nagyon fontos a víz szerepe. Az Európai Unió és a Riói csúcsra készül javaslatok, és köszönöm szépen, sosem mondjuk eléggé, nagyon ö, fontos a víz keret irányelv, nagyon fontos a civil társadalom bevonása a vízkészletek vagy a vízgazdálkodás kérdéskörében nem szokták megtenni. A civil társadalmat nem szokták bevonni. Ön említette, vagy mondta, hogy az önjelentése vita alap, az egyik elem, amely az öt legfontosabb irányelve vonatkozik, és egy rendeletre a vízkészletek fenntartásával kapcsolatban a legfontosabb probléma európai szinten, ezen szabályok alkalmazása és a politikai akarat. Valóban E, a különböző ajánlásoknak van-e értelmük európai szinten ez a kérdés merül fel. Azt gondolom, hogy érdekünk fűződik ahhoz, hogy a jelentés keretében pontosítsunk néhány témát és ágazatot, amelyeket említett, legyen szó az agrár, agrár az energia vagy az ipari ágazatról, nagyon fontos, így lehet a tagállamoknak segíteni abban, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak. Nos, ami a különböző módosítókat illeti, amelyeket beterjesztünk az európai zöldek vagy ökológiai pártok nevében, ne 2020-ig várjunk, hanem 2015 legyen az alkalmazás hatájának éve, ezt mondja a keretirányelvés, ami a 2027-es alkalmazást illeti, sajnálatos módon úgy tűnik, hogy kicsit elhúzódik ez. Jó lenne világosabban fogalmazni, hogy ez egy, az emberiség közös öröksége a víz. Az Európai Parlament szeretné, hogyha a vízkészlet kezelése a közszerveké, nem magánszerveké lenne. Szeretnénk ebben a jelentésben a különböző térségeket is említeni, ugye a habitat és a madár irányelv kapcsán nagyon fontos ugye a víz kultúrák megőrzése, szeretném elmondani szóban is, de lehet, hogy le is lehet írni. A nukleáris területről se feledkezzünk le, hiszen a nukleáris ágazat nagyon sok vizet fogyaszt. Felmerül több kérdés. Azt gondolom, hogy a jelentés követően folytatjuk ezt a kérdést, ezt a vitát, ezt az új ágazatot, új energetikai ágazatot, például a palaolaj, palagáz a kérdése, hát meg kell nézni, hogy milyen hatása van a vízkészlet gazdálkodása, mármint a palagáznak, palaolajnak. Most, ami a célokat illeti, a növényvédőszerek kapcsán meg kell vizsgálni ezek hatását a vízkészletre. Jó lenne megnézni a hatástanományok kapcsán, hogy jó lenne, hogyha víz dimenziót beépítenék a rendeletbe, és újra értékelnénk a hatástanományok végrehajtását minden ágazatban megnézni, hogy hogyan tudnánk hozzájárulni ahhoz, hogy hogyan lehet a vizet megóvni, őrizni. Nagyon fontos az integrált politika, ha el akarjuk érni a céljainkat, akkor azt hiszem, hogy még egyszer meg kellene foglalmazni a talajkeret irányelv fontosságát, hiszen a talajkeret irányelv hozzájárul a vízkészlet gazdálkodáshoz. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani, az ökológusok, a zöldek módosítóit beterjesztjük. A következő napokban, hetekben majd erről beszélgetünk. Azt gondolom, hogy a munka alapján a a minőségi, mennyiségi célkitűzések nagyon fontosak, az európai szinten kívánjuk megőrizni a vízkészleteket és azok a jó minőségét a következő évtizedek évszázadban. Köszönöm szépen. Speaker. A következő hozzászóló a társárnyék előadó a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Ezzel a jelentéssel szeretnénk a vízre vonatkozó keretirányelv alkalmazását áttekinteni. Nyilvánvalóan, hogy általában véve javult a helyzet, de ennek ellenére regionális szinten nagyok a kihívások, sőt, egyes tagállamokban is. Különösen a víz mennyiségét és minőségét illetően, és az erőforrásokat illetően. Ez a keretirányelv, ez kitűnő környezetvédelmi kezdeményezés, és általában véve a regionális és környezetvédelmi politikában nagyon jó irányelv. De nagyon nagyok a problémák az alkalmazásban és a többi politikával való összeütközésben ezt a többiek is mondják. Én attól tartok, hogy annak ellenére, hogy nagyon jók a kezdeményezések, 2017-ig nagyon sok tagországban nagyon nagyok a kihívások, mert második, harmadik körben is rendezniük kell a vízgyűjtő területek helyzetét. Azt hiszem, hogy a tagállamok kötelezettségeit úgy kell megszabni, hogy ne adjunk okot a tagállamoknak arra, hogy késsenek a gyakorlati megvalósítással. Ami a vizek jó minőségét illeti, 2015-ös határidőt be kell tartanunk, nem szabad 2020-ig vagy 2050-ig húzni ezt a határidőt, és hogyha nincsen a vízkérdésben és a finanszírozási formák között egyetértés, akkor nem tudjuk ezt a célt elérni. Különösen a mezőgazdaság, az energia, az ipar, az urbánus környezet tekintetében nagyon fontos a vízhasználat. Nagyon gyorsan kell lépnünk annak érdekében, hogy eredményes politikát valósítsunk meg. Ami az éghajlatváltozást illeti, már most is erősen kihat a víz körforgásra. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a jelentésben pár jó vita alap, nagyon nagy hiányosságok is vannak. Szerintem alul becsültük a keretirányelv hiányosságait, hagyj említsek néhányat, az egyik, hogy milyen ö, hangsúlyt fe, helyezünk a medencék helyzetére. Ez ö, általában a vízhasználatot érinti ezeken a területeken. Másodszorban a keretirányelv azt mondja, hogy az erőforrásokat józanul kell felhasználni. Én azt hiszem, hogy ezt azért valahogy jobban ki kellene domborítani, és jobban ki kellene térni a szociális és gazdasági tényezőkre, nem csak a költségekre. A harmadik az, hogy nem csak a vegyi értékeket kellene mérni, hanem az ökológiai mérőegységeket is alkalmazni kellene. Jelenleg nincsenek ilyen mérőmutatók. És végül nagyon fontos lenne az, hogy a helyi közösségeket, minden felhasználót belevonjunk ebbe a tevékenységbe, hogy hogyan használják fel a vízgyűjtő medencék lehetőségeit, hogy kiegyensúlyozott legyen a vízhasználat, és hogy az egész társadalom érdekeit szolgálja ez. Már mondtuk, hogy a célkitűzéseket nem csak 2050-ig kell megvalósítani, hanem 2015 kell, hogy a rövid távú, aztán a 2017 és 2020 a határidő, mert vannak olyan tagállamok, amelyek már most nagyon le vannak maradva a célkitűzések megvalósításával. Én úgy gondolom, hogy egyértelmű az, hogy ahhoz, hogy a vízerőforrásokat kihasználjuk, egyértelmű a cél, csökkentenünk kell a vízfelhasználást, a vízkörforgást fenn kell tartanunk, és józanunk kell begyűjtenünk az esővizeket. Itt hatalmas zöldújítások vannak, ezen a területen. Egy ilyen válságos időszakban, mint amiben most élünk, lehetőséget kellene kapni arra, hogy technológiai újításokat is bevezessünk ezen a területen, és a gazdasági erőforrásokat jobban kellene felhasználnunk. Újra kellene terveznünk a gazdasági eszközöket, amelyek hozzájárulnának ahhoz, hogy a keretirányelvet jobban alkalmazhassuk, mind EU-s, mind tagállami állami szinten. A mai napig gyakorlatban ez az, ezek a gazdasági segítőeszközök nem élnek, és nem segítik elő a stratégiánk megvalósítását. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minden egyes jelentésben hangsúlyozzuk, hogy a keretirányelvnek egy hosszú távú hatása van, de már ma is érződnek a következmények minden szinten, és ezért mindent meg kell tennünk, hogy erősítsük ezt a jogszabályt. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Akkor az árnyékelőadók már mind hozzászólnak, és felolvasom, hogy még ki kért szót, és utána mi arra kérnék mindenkit, hogy két-két percre szóljon csak hozzá, mert más napi rendi pontok is van. A palagázzal kapcsolatban, és be kell tartanunk az időhatáridőket. Tehát... Karl-Heinz Florenz, Kollege Prodi, Klaas, Reimers, Okoni, Mokunajte und Judith Merkis das Wort. A szólok, Ha valakit kifelejtettem, akkor szóljon, most pedig Antonescu kollégának adnám a szót két percre. Dinte, vreau să mă alătur și eu colegilor care îl felicită pe... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Zéber úrnak. Kitűnő jelentést állított össze. Minden fontos aspektust figyelembe vett, amit figyelembe kell vennünk, amikor az európai vízpolitikáról beszélünk. Én úgy gondolom, hogy azok az ajánlások, amiket megteszünk, azt kell, hogy irányozzák, hogy megóvjuk az Európai Uniós vizeket. A tagállamoknak feladata, hogy már létező jogszabályokat a gyakorlatban tényleg megvalósítsák. Az országomat, Romániát már többször említették ezen a délelőttön. Én egyetértek azzal, amit a kollégám mondott, hogy az Európai Bizottságnak keményebben kellene eljárnia a vízzel kapcsolatos jogszabályok megvalósítását illetően. A strukturális alapokat kellene használni arra, hogy a vízinfrastruktúrát modernizáljuk. A kezdeti lépéseket most teszik meg, és szeretnék rámutatni arra, hogy a saját régiómban jelenleg nagyon nagy beruházások folynak, nagyon nagy mértékűek az ilyen irányú infrastruktúrákba. Rehabilitáljuk az elavult vízkezelő, szennyvízkezelő műveket. E, ehhez a strukturális alapokat vesszük igénybe. Ez egy nagyon fontos első lépés, és egyetértek a raportőrrel, aki azt mondja a jelentésében, hogy a vízkérdés az nem lehet egy egyedülálló politika, hanem össze kell hangolni a többi uniós politikával. Hangsúlyoznunk kell azt, hogy a víz erőforrásokkal hatékonyan kell bánnunk. Ehhez azonban a tudatosító kampányok nagyon fontosak. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem. Elnök, Karl-Heinz Florence-nek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azért jelentkeztem, mert már az első olvasatban és a másodikban is hozzájárultam, mint árnyékelőadó ehhez az irányelvhez és azt gondolom, hogy Richard Zéber kitűnő munkát végzett, ezt szeretnék mondani. Egy dologra hagy utaljak. Mindenki, aki ma hozzászól, 15-16 évvel ezelőtt is ugyanezeket hallottam, akkor is azt ígértük, majd mindent megteszünk. Aztán, ha megnézik, hogy a saját tagországainkban mit teszünk, most nem Romániáról, Bulgáriáról van szó, Nézzük meg csak Németországot. Nézzük meg a Rajna vidékét. Hogy mit értünk el? Hát elég kiábrándító. Ugyan jó irányba haladunk. De hát ha vesszük a Rajna alsó részét, hát több országon folyik keresztül. Például Hollandián keresztül is. És ott látható, hogy például, és akkor ne nevezzem meg, egy francia nyelvű országnak az egyik gyára milyen ö, ö, szennyeződéseket okoz. Tehát akkor azt látjuk, hogy a holland irányelv. A horány törvények ö, előírják, hogy milyen tisztának kell lenni a víznek, mert ki kell kipucolni azt a vizet, amit a franciák összepiszkoltak. És aztán ugyanez a helyzet Hollandia és nem Németország között. Nem az országról van szó, hanem arról, amit a kolléga is mondott. A gyakorlatban olyan hihetetlenül liberálisak vagyunk, olyan nagy a játéktér, az egyik porosz, a másik meg román jogszabályok szerint jár el. Hát akkor már haladjunk előre egy kicsit. Én ma, én már nem mondanám azt, hogy a legmagasabb normákat alkalmazzuk, csak már azt szeretném végre, hogy a normákat valóban alkalmazzák a gyakorlatban. Amikor Richard Zéber mezőgazdaságról beszél, és én mezőgazda vagyok, Kedves Richard, hát én nem szólok semmit, ha ugyanazok a játékszabályok mindenhogy. Amikor vannak olyan növényvédőszerek, amelyek Belgiumban, Hollandiában már régen tiltottak, és mégis ott van a német vizekben, hát akkor ezt egy kicsit bosszantónak tartom. És amikor azt hallom, hogy a rovarírtószerekről születik egy irányelv, Ugyan már vannak olyan országok, ahol se olvasták ezt az irányelvet, nem hogy a gyakorlatban megvalósítsák. Van egy régi rovarírtószerekről szóló irányelv, azt se valósították meg, ennek véget kell vetni. Köszönöm. Florence. Köszönöm szépen, Florence. Karl-Heinz, az EU irányelvek nem alkalmazása nem azt jelenti, hogy egyből liberális az ember. Köszönöm szépen, kedves kollega. Jó, hát a liberalizmusról a felfogásunk egészen más. Elnök. Jó, akkor folytasok a felszólalók. Szóval egyet Klász kollega következik másodszorra. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Klász kollega előtt hadd mondjam el a következőket. Meg kell, hogy mondjam, hogy ma tulajdonképpen contrasto dell'innalzamento del livello del mare proprio nagyon fontos a víz állapotának kezelése, de nem csak a felszíni vizek. Nézzük a gletszereket, az olvadás, önmagában probléma, de az olvat, a gletszer olvat formája a tengervizeket éri el. A városi területeknek a, a földfelülete áthatolhatatlan, egyszerűen nem tud leszivárogni a városi területeken a víz a talajba. Olyan politikára van szükség, amely az, a talajvizet újra lehetővé tevő meg, meg rendelkezésekre, szabályozásokra támaszkodhat. Megvan a technológia erre, bizonyos területeken alkalmazzák is már. Lássuk azt is, hogy a városi szennyvíz felhasználása is az úgynevezett szürke és fekete vizek szétválasztásával különböző felhasználás is lehetséges. A különböző szennyvízminőségek szétválasztott felhasználásával bizonyos anyagokat ki lehet nyerni és újra hasznosítani. Tehát a víztisztítás, a szennyvíztisztítás ma már sokkal messzebb mutat, mint a korábbi eh, szennyvíztisztítási eljárások. Szeretném végül felvetni az éghajlatváltozás problémáját és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazás, alkalmazkodás kérdését meg kell próbálnunk ott, meg kell próbáljuk, hogy ott tartsuk a vizet, ahol kvázi az égből ránk zuhan. Csak így lehet a talajvizet és a, a talajvíz mértékét újra növelni, azokat felhasználni. A szennyezett talajt, talajterületeket újra meg kell tisztítani, hiszen ezek rendkívüli mértékben szennyezik a talajvizet, illetve a föld alatti vizeket. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Klász és Reines kollega jönnek két-két percben. Klász asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hadd köszönjem meg először is Richard Zébertnek a jelentést. Mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy olvassa el előről, hátulra és vissza az indokolásokat is. Fantasztikus a, a tagolása, és a víz, mint téma, ahogy Karl Heinz Florenz is mondja, már régóta, több mint tíz éve foglalkoztat minket, sőt azon túl is. A vízkeret irányelv 2000-ben indult útjára Schleicher kollégával. Valóban mérföldkő. És ha most folyamatos megfigyelést rendelünk el, akkor az nagyon fontos lépés. Sokat hallunk a, prob- a víz szűkösségével, vízhiányjal kapcsolatos problémákról, de Európa eltérő adottságú. Richard Zéber Éppen ezért helyesen jelzi, hogy differenciált megközelítésre van szükség. Nem lehet Dániában, Finnországban víztakarításról beszélni, ott teljesen más szabályokra van szükség. Ott a e, nagyon vannak olyan területek, ahol a vízvezetékeket kell folyamatosan tisztítani, és ezek egészen más problémát jelentenek. Tehát hangsúlyozni kívánom még egyszer a differenciált megközelítés jelentőségét. Ha a mezőgazdaságot is bevonjuk a látókörünkbe, ahogy Löpás kollega mondta, a mezőgazdaság ugye a legnagyobb vízfelhasználó, ami igaz, de a mezőgazdaság az, amely a tiszta víz iránti fele, legnagyobb felelősséggel is viseltet. Gondoljanak csak a talajvíz irányelvre. Egyértelmű volt ott is, hogy a vizet szűrni kell, kell és nagyon hosszú az útja annak, hogy talajvízként vissza lehessen valamit nyerni. Egyetértek, hogy mindenféle talajt mindenütt meg kell tisztítani, de azért a prevenció elve is fontos. A vízkeret irányelven is volt, egyértelműen aláhúztuk ott. Nem szabad szennyezni, nem szabad bevezetni a, a vízrendszerekbe szennyeződést. Mivel letelt a két percem, Hadd ismételjem Richard Zébert, azt mondja, hogy minden politikai területen figyelembe kell venni a vizet, ez nagyon fontos. És még egy valami, amit Karl-Heinz Florence mondott, igaz, valóban eltérő. Az eljárásunk, látom, hogy most új elnökünk is van, de a, a peszticid irányelvet a rovarolőszerek irányelvét végre, végre kellene hajzani. Ez is hozzájárul az egészséges vízhez. Köszönöm szépen. No worries, you got an extra. Láttam, hogy volt egy plusz ölőszer eh, perce. Germes kollega. Igen, Köszönöm szépen, én is nagyon érdekesnek tartom a vita kiinduló dokumentumát. Valóban különböző a végrehajtása különböző tagállamokban. Vannak olyan tagállamok, ahol konzervatív, tehát alig változott valami. Van olyan víz, amely víz felett és föl, föld felett és alatt több tagállamon át folyik, és éppen ezért a, az ökoszisztémára is különböző hatása van a vizeket nem csak a mezőgazdaság terheli, hanem a lakosság is, és mindaz, amit talajvízként, föld alatti vízként a mezőgazdaságra akarunk használni, azt nem szabad terhelt, szennyezett vízként biztosítani. A mezőgazdaságnak nagyon fontos, hogy ne ilyen vizet kapjon. Az okozó elv alapján ne csak azt mondjuk, hogy aki a legtöbbet fogyaszt, az szennyez leginkább. Ez nem biztos, hogy így van, hiszen más a víz alkalmazásának, használatának módja. A háztartás egy, egy háztartás sokkal nagyobb szennyez, sokkal erősebben szennyezett vizet bocsát ki, mint például az a mezőgazdasági egyfelhasználó, aki például szivárogtatja a vizet a megfelelő trágyázással. A mezőgazdaság nagyon sok mindent tett már a víz tisztaságának megőrzéseért, és ezt el kell ismernünk új technológiák kutatására, fejlesztésére van szükség, de lássuk, hogy több szakpolitikai területnek kell együttműködni a 2020-as célkitűzéseket is szem előtt kell tartani. Minél modernebb technológiát alkalmazunk, annál kisebb a károkozás. A piacgazdasági orientáció is fontos, hiszen mindenki számára a piac a legfontosabb ösztönző. Az emberek nyilvánvalóan bizonyos nyereség spektrum figyelembevételével dolgoznak. Köszönöm. Jóken kollega. Köszönöm szépen, én akkor röviden fogalmazok, mert nagyon sok mindent elmondtak a kollégák. Én gratulálok a nagyszerű munkához, amelyet Richard Zéber végzett, és elmondom neki, hogy borzasztóan boldog voltam, hogy megoszthattam vele a vízről szóló állásfoglalást. Ha megnézzük a világ vízfórum tekintetében, nagyon fontos ez az állásfoglalás. Ezt a szakértők és a vízvilágfórum elnökei az egyik legambiciózusabb határozatnak tartották a miénket. Most az a tény, hogy hivatkozunk hogy hivatkozunk a az 1997-es ENSZ határozatra, ami a víz ára kapcsolatos. Nos, ebben az értelemben szeretném elmondani Kálhancnak, hogy egyetértek vele azzal az elemzéseket, hogy nincs itt már, de gondolom elmondják majd neki, mit mondok. Egyetértek Kálhánc Heinz Florenzel, és ehhez ragaszkodni kell ez a ponthoz. Mi Franciaországban, több tagállamban, európai tagállamban látjuk azt, hogy egy aggasztó asszály vár ránk és ezzel az asszály veszéllyel szembenézve még inkább értékeljük a víz különleges voltát. Valóban ez egy különleges és ritka jó. Nos, nagyon fontos, hogy a, az állampolgárok, a, a gazdák figyelmét felhívjuk erre a problémára. 15 eh, napon keresztül voltam Burkina Fázóban, nem volt sem víz, sem áram, egy humanitárius segélyprogram keretében jártam ott, el tudom mondani önöknek, hogy hát valóban rájöttem arra, hogy ennek a harmadik országnak milyen hihetetlen szükségetei vannak, amikor a vízről van szó. Ami a jelentést illeti, nagyon is komplex, megfelel az én elemzésemnek, néhány módosítót fogok majd bizonyára előterjeszteni, hogy meghivatkozzam a vízvilág fórumot, aztán a víz és a társadalom szerepét is ki kellene emelni. Jó lenne, ha párbeszédet kezdeményeznénk a gazdasági szereplők között. Beszéltem ugye a mezőgazdaságban dolgozókról, az iparról, az állampolgárokról. Ugyanúgy nagyon fontos a víz problematikát integrálni. hát szépen, említette a kohéziós és regionális politika kérdését. Szeretném elmondani, hogy Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, akik nem férnek hozzá az európai alapokhoz annak érdekében, hogy vízhez kapcsolódó infrastruktúrákat finanszírozzanak, ezek szükségük van ezekre a pénzekre, mert a víz, szennyvízkezelő, szennyvíz tisztító infrastruktúrák, amelyek most már 50-60 évesek, hát ezeket azért kicsit fel kellene újítani. Új technológiákkal szerintem, hogy ez is be kellene építeni a lehetésbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléganő. te asszony, utána pedig Merkész Judit asszony is felkészül. Ácsú pirmininke, és tippet prisidedu... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom a jó kívánságokhoz. Két szempontot szeretnék említeni. Örülök annak, hogy figyelem irányul arra, hogy milyen fontos a vízszennyezéssel kapcsolatos információterjesztés, Az egyszerű illetve a mindennapok emberének is tudatában kell lenni annak, hogy az EU források felhasználása mit jelent e területen. Hadd említsem meg, hogy a jó vízgazdálkodás szorosan összefügg a víz tisztítással. Ez természetesen befolyásolja a tengervizek szennyezését is. A szennyvíztisztítás bizonyos országokban még nem felel meg az elvárásoknak, és a tisztító berendezések rácsatlakozása is egyre problematikusabb a gazdasági, a nehéz gazdasági körülmények miatt is. A jelenlegi helyzetben a háztartások szintjén is nehéz a csatorna rendszerekre való rácsatlakozás ezt a szempontot is eh, figyelembe kell vegyük. Segédeszközöket is kell használnunk. Köszönöm szépen, Judith Melkis. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Zéber úrnak eh, a nagyon jó, komplex, kiváló e, áttekintést, sokan dicsérték meg, és már várjuk a következő e, jelentést is, amely a víz e, elsődleges anyagairól szól, ez is szorosan összefügg ezzel. Sőt, Florenc kollega hozzászólásánál tovább mennék, Hollandiában a delta terület valóban teljesen más a, ahhoz képest, ami másott is történik más országokban. Mi a vizet, a egész Európa vizeiből kapjuk a folyókon keresztül, és a víz minősége óriási költséget jelent Hollandiában, hiszen a tengerbe eresztett vizeket megfelelően kell tisztítani. Gazdasági jelentősége van annak, hogy más országok, és természetesen mi magunk is jól hajtsuk végre a víz elvet, és megfelelően ellenőrizzük. És a második dolog, említette ön is, hogy jobban kell figyelni a föld alatti szennyezést, a talajszennyezést. Nem csak az anyagokra van szó, a szennyező anyagokról, hanem azokra is, amelyek az antibiotikumok, antibiotikumok körébe tartoznak, a foszfátot is például ide számítanám, hiszen a másodlagos foszfát kinyerése nagyon fontos. A, a prioritár anyagokat, a piacot össze kell kapcsolni a talajból való anyagok visszanyerésével. Szeretném a jogalkotókat arra ösztönözni, hogy figyeljünk nagyobb mértékben a föld alatti eljárásokra is. A, nagyon keveset hangsúlyozzuk a, azt, hogy a biotermelés az átlagosnál sokkal nagyobb vízigényel rendelkezik, és azt meg kellene vizsgálni, hogy, mi, vizsgálni, hogy mit jelent ez a vízmennyiség, víz tisztaság számára. Köszönöm szépen Judit Merkésznek ezzel végére is értünk a hozzászólók listájának. Én magam is még egyszer köszönetet mondok Richard Zébertnek. A kezdeményezés a fogyasztóval való kombináció és a vízpolitika, vízgazdálkodás új lehetőségeinek megemlítése. Nem tudom, hogy nem lehetne ezt koordinálni a megújuló energiákkal, például a földközi tenger térségében a víz a, a víz, szél, összekapcsolása, tehát a szélenergia vízbe val, vízben való tárolása, vagy új tároló technológiák kidolgozására is kell figyelni, de az is nagyon fontos, hogy nem szabad a gyereket kidobni a fürdővízzel, ez a zuhany elgondolás, ez nagyon tetszett nekem, nyilvánvalóan fontos, hogy ha populisták kihasználják a maguk céljaira, akkor félreérthetővé válik. A... Jó, akkor most az előadónak, majd a bizottságnak adom meg a szót. Kászpára Nyeti, ha, ha itt van a bizottság képviseletében. Nem tudom, hogy kíván-e reagálni a jelentésre. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett. A bizottság örül annak, hogy olyan kiváló minőségű ez a vita, az eszmecsere mai. A bizottság szeretné afelől biztosítani a jelentéstevőt. A bizottságnak nincsen olyan célja, hogy, hogy olyat javasolnánk, hogy meghatároznánk, hogy mennyit szabad tusolni naponta, hetente, tehát, vagy lakásokra bontva, nem, azt hiszem, hogy ez, ez kétség nem fér ahhoz, hogy ez elképzelhetetlen. Tehát erre az agályokra reagálnék, hogy erről szó sincs. Szeretném megmondani, hogy az arányosság és a szubszidiaritás elvén kívül, amelyek a szerződésben szerepelnek, nagyon fontos a minőségi, mennyiségi kérdés. Sajnálatos módon a szerződés ránk kényszeríti az egyhangúság elvét, tehát 27 tagállamban egyhangúságot elérni nem egyértelmű, 12-13-an sem, 29 30-an hát még nehezebben tudnak egy nevezőre jutni. Többen említették a szárazság, az asszály problémáját a hozzászólók, a vízhiány több régióban. Valóban a víz keret irányelv sokkal óvatosabban fogalmaz, és ugye ami a talajvíz rétegeket illeti, ezek védelmét a tagállamokban erről szól, tehát azt gondolom, hogy ezen a szinten lehetne eh, fellépni. Tehát nem arról van szó, hogy mi félnénk, hanem, tehát nem ilyen félénkségről van szó, hanem ami a mennyiségi elemeket illeti, óvatosságra intenek minket az ide vonatkozó szabályok. Az elemzés, amelyet eh, elvégeztek a mai vitában, az lenyűgöző volt, hiszen önök arról beszéltek, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk, mennyiségi és minőségi értelemben. Ami a klímaváltozást illeti, többen említették, hogy eh, több régióban eh, hihetetlen szárazság sújtott több mindenkit 2003-ban, az idén februárban volt szárazság, 2003-ban precedens nélküli szárazság sújtotta Európa több országát. Regionális dimenzióról van szó, nekünk a regionális problémákat regionális szinten kellene kezelni. Sajnálatos módon a pénzügyi válság lelassította a beruházásokat, az új tagállamok már nem újja. 2004-ben a bizottság 14 milliárd eurót biztosított a 10 új tagállam számára csak a szennyvízkezelésre, az e- ezzel kapcsolatos infrastruktúrák kialakítására. Nagyon fontos, tehát sajnos a gazdasági válság nem segít minket, ami, ami a a sotás alapokat illeti, többen említették ezt, hogy hozzá kell tudni férni. Aztán az energiaigény, az energiapolitika és a vízpolitika között van valami fajta feszültség. Mert például, ami a megújuló energiákat illeti, kivált képen a hidro, tehát a víz alapú energia termelését, azon kell elgondolkozni, hogy néhány konkrét esetben lehet, hogy van olyan szándék, tehát ugye mindenki szeretne megül energiák felé elmozdulni, de ugyanakkor felmerül a víz e, igénye. Néhány városban, településen a víznek szimbolikus hatása és ereje van. az, hogy felhasználjuk a patakok, folyamok vízét energiatermelésre, ezt sok helyütt nem tudják elfogadni. A Richard Zéber úr valódi tekintély, azt gondolom, hogy az ő jelentésének minőségéhez kérdés nem fér, további megjegyzésem nincs. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a nekem szánt időt. Köszönöm szépen, most pedig a jelentéstevő úrnak adom meg a szót. Nagyján Zéber mindenre ki tud térni. Köszönöm szépen, elnök úr! Minden kollégánál szeretnék köszönetet mondani, minden kollégának. Köszönöm, hogy pozitívan fogadták a jelentést. Mégis meg tudtam állapítani, hogy minden megjegyzés nagyon is frappás volt. Nagy kihívás lesz majd az, hogy a bizottság kívánságait, óhait beépítsem a jelentésbe. Hát ez egy formális nehézség, ez a saját kezdeményezésű jelentés 6000 szóból állhat, már így is 8000 szót használtam fel, egyszerűen technikailag nagyon nehéz, a titkárságra tekintek, az egyik kolléga nagyon sokat segített, tehát a jó ötleteket, amelyek elhangzottak, be kell próbálni beépíteni a bejelentésbe. Hát ez nem a rossz szándékon vezérel, hanem egy technikai probléma. Határok vannak, amiket be kell tartani. Megpróbálom az itt elhangzott pozitív, konstruktív megjegyzéseket beépíteni. Szinte minden hozzászólásnak egyik központi eleme volt, hogy a víz nagyon sok területen hatással van. Más politikai területekbe is be kell építeni. A mainstreaming. Én a hozzászólásokból ezt hallottam ki, a mainstreaming problémáját, és ezt meg kellene erősíteni. Kiváltképpen, ami a vízminőséget illeti, említették a rovarodőszereket, a talajvizet, a felszín vizeket, a rics rendeletet, a kedves kollégákat arra emlékeztetném, hogy van egy saját irányelvünk a környezetvédelmi minőségi szabványokkal kapcsolatban. Ez itt van az asztalon, ide beépülhetnek a minőségi kérdések. Ebben a jelentésben értelme volna annak, hogy mindent beépítsek, tehát kérem szépen nézzék el nekem, hát alig van lehetőségem, mozgásterem. Helyesen utaltak arra, hogy különböző többségi viszonyaink vannak a szavazása kapcsolatban, ami a mennyiségi kérdéseket illeti, ugye egyhangúságra van szükség, érthető a bizottság óvatósága, a tagállamokat tudjuk, hogy ellenkező, vagy ellentétes véleményekkel rendelkeznek, hát ezért a minőségi kérdésekkel foglalkozunk. A kollégák helyesen említették a klímaváltozást, bevezető gondolataimban nem említettem, ez hiányosság volt a részemről. Köszönöm szépen, hogy erre felhívtak a figyelmet, ez mulasztás volt részemről. Azt hiszem, hogy világosá kell tennünk, hogy a klímaváltozás fő hatása Európában a víz körforgásán keresztül érzékelhető, az adatok, azok, az adatok ismerete igen gyengécske jelenleg. Ami a vizet illeti a következő 20-30-40 évben, azt hiszem, hogy nagyon nehéz előrevetíteni a jelenlegi modellek segítségével, hogy mi lesz a helyzet, tehát ez egy nagy-nagy kihívás. Ami a megvalósítás, az átültetés hatályt illeti 2050, van kiterjeszti lehetőség, most azon kell elgondolkozni, kísérletet kell tenni arra, hogy arra kell összpontosítsunk, hogy végrehajtsuk a megfelelő jogszabályokat. Nagyok a különbségek a tagállamoknál. Amikor a végrehajtásra beszélek, akkor arról kell szóljak, parlamentként arra kell figyelnünk, hogy mi történik itt. A bizottságot segítségül hívjuk, segít minket. A bizottság számára sem mindig könnyű a tagállamokat kipellengérezni. Központi dolog az, hogy a bizottság megfeleljen a feladatának, segítséget kapnak tőlünk, esetleg egy hálózatot lehetnek képíteni, mert bevágyakorlatokat tenni közé. Arról is szó van, hogy a szükséges pénzt hogyan lehet megszerezni, beszerezni. Több pénzre van szükség, súlyos válságban vagyunk, mindenkinek sporolni kell, de innovatív pénzügyi konstrukciókat kell találnunk, a pénz mindig kamatokkal is jár, amikor magánpénzről van szó. Ebben a jelentésben nem szeretném megnyitni a vitát a PPP-ről, a nyilvános vagy magán, vagy a köz vagy a magán szektorról. A tagállamok nagyon más véleményen vannak, mindkét rendszert semlegesen igyekszem jellemezni. A szubszidiaritás elve nagyon fontos, minden tagállam azt eldönti maga, hogy hogyan építi ki a rendszerét, garantálni kell, hogy az állampolgáraink megfelelő vízminőséget élvezzenek, amelyek szerepelnek az érde vonatkozó európai irányelvekben, megfelelő mennyiségben és hozzáférhető áron kell az állampolgárok számára garantálni a vizet a tagállamoknak kell azt megoldani, hogy hogyan valósítják meg ezeket a célokat. Nem fogok minden hozzászólásra, minden módosítóra egyenként kitérni, igyekszem a jelentés javítása, korrigálása közben figyelembe venni az önök véleményét, az árnyék előadókat kérem szépen, hogy keressék velem a kapcsolatot, vegyék fel a kapcsolatot velem, és akkor ki lehet dolgozni a javított változatát ennek a jelentésnek. Egy kérésem van, kérem szépen tessék elfogadni, hogy ebben a jelentésben nincs helye a környezetvédelmi politika minden aspektusának. A kedves zöld barátaimhoz szólok, ez nagyon helyes, amit mondtak, de ez saját kezdeményezés a jelentés a vízről, ez nem az Európai Unió környezetvédelmi politikájáról szóló jelentés. Elnézést, mint említettem, ugye kevés szóra van lehetőségem, tehát csak néhány alapvető dologra tudok kitérni. Köszönöm szépen ezt a nagyon élénk vitát, köszönöm a bizottság képviselőnek is, és nagy örömmel várom a módosítókat. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen Richard Zébernek. Köszönjük a munkáját és a válaszát. A módosító indítványok határideje április 27, 12 óra délben, és májusban szavazunk itt, május 29-én, 30-án, a plenárison pedig júliusban szavazunk erről a jelentéstől. Ez volt az ötös napi rendi pont. Most pedig a következő, ami szintén kötődik a vízhez, a hatos pont. A palagáz és palaolaj kitermelésének a környezetre gyakorolt hatása. Az előadó Sonic kolléga. Itt volt a lengyel állami tévétől egy tévés csapat, úgyhogy mindenki tudja, hogy mi a tennivalója. Sonic úr, öné a szó. Tessék! <clears throat> Köszönöm szépen. Elnök úr. A palagázról szóló vita már nem új dolog a parlamentben, két éve szerepel itt. Strasbourgban először pontosan két éve beszéltünk erről, Öttinger biztos úrral. Én remélem, hogy a saját kezdeményezésű jelentésemnek a vitája, egyébként ez is pontosan 6000 karakterből áll. Remélem, hogy ez egy üzleti jellegű, gyakorlatias, tényszerű megbeszélés lesz, nyugodt hangulatban, és ez vezet majd el a megfelelő kompromisszumokhoz. Ahogyan a víz alatti olajkitermelésről folyó vitát folytattuk, remélem ugyanilyen hangulatban folytatjuk ezt is. Három alapvető területe van a jelentésnek. Először a jelenlegi jogszabályoknak az átnézése, áttekintése, a jobb alkalmazás, a jobb gyakorlatok és technikák, a környezetvédelmi hatások és a biológiai hatások, ez a második rész. Ezzel akarnám felmérni, hogy mi minden változhat a környezetben, aztán tesztelés, víz, újrafeldolgozás, ez mind ebben a második fejezetben van. aztán pedig a zárt rendszerű vízrendszerek. A ö, folyadék kitermelések során használt vegyszerek, illetve a legmagasabb lehetséges biztonsági normák. A Nemzetközi Energiaügyi Ügynökség hasonló tíz pontból álló jogszabály terjeszt majd be május végére. A minimális környezeti hatás ez elsődleges cél, mert a palagáz kinyerés ez egy átmeneti folyamat, és ezért a környezetre és a tájképre gyakorolt hatása is átmeneti kell, hogy legyen. A tudatosítás, a közvélemény bevonása, a, az internetes oldalak létrehozása és a nemzeti tájékoztató központok létrehozása is nagyon fontos. Ha a palagáz kitermelésről beszélünk, beszélünk, akkor az ásványi erőforrásainkat általában véve Európában a lehető legjobb gyakorlatnak megfelelően kell kitermelnünk. A környezetvédelmi jogszabályokat figyelembe véve. Mert lehetséges ezek kitermelése úgy, hogy minimális hatást gyakoroljunk a környezetre. Ami a palagáz és palaolaj kitermelés folyamatát illeti, a legszigorúbb normákat kell betartani, és a legújabb technológiákat kell alkalmazni. Az Európai Bizottság mondta, léteznek jogszabályok, amelyek kitérnek a palagáz kitermelésére is Európában. Természetesen a kérdés az, hogy mennyire hagyják ezeket végre gyakorlatban, és mennyire tartatják be a jogszabályokat. A bizottság együttműködik a tagállamokkal, különösen a nemzeti koordináló hatóságokkal, hogy a nem hagyományos foszilis üzemanyagokat hogyan termelik ki. Szerintem egy listára van szükségünk, amely felsorolná a legjobb technikákat és technológiákat, ehhez azonban nemzetközi cserére van szükség, és a szakemberek képzésére. Már mondtam, a legmodernebb fúrási technológiák alkalmazása elengedhetetlen, ahhoz, hogy elkerüljük a talajvíz szennyezését. Különösen erre kell alapoznunk. A hidraulikus furási technológiák tekintetében nagyon fontos, hogy milyen mennyiségű vizet használnak fel. Ami a felhasznált vegyszereket illeti, van egy javaslat arra, hogy hozzunk létre egy európai platformot, amelyet a szennyező fizetelve vezényelne. A helyi közösségeknek a tájékoztatása elengedhetetlen fontosságú, hiszen el kell fogadniuk azt, hogy a nem hagyományos foszilis üzemanyagok kitermelése biztonságos forma. A legfontosabb az, hogy a környezeti hatás néhány hétig vagy néhány hónapig érvényesül csak, hát ez rövidebb idő, mint egy épület megépítése de ennek ellenére a helyi népességet tájékoztatni kell, és teljes mértékben átláthatónak kell lenni a, annak, hogy hogyan fog folyni a termelés. Amikor összeállítottam ezt a jelentést, akkor tartottunk egy nyilvános meghallgatást, ahol számba vettük a legfontosabb vízzel kapcsolatos felhasználási problémákat a palagáz kitermelése kapcsolatban. A felhasznált víz főleg a hidraulikus furási technológiák alkalmazása során jelenik meg, és ott a meghallgatáson a szakértők azt mondták, hogy a hidraulikus kitermeléskor felhasznált víz mennyisége körülbelül ugyanaz, mint hogyha nukleáris energiaművek, erőműveket vizsgálunk meg, vagy szénerőműveket, ezekben mind-mind vizet használnak fel, és nem kivétel a palagáz és palaolaj kitermelés sem. Körülbelül 56%-kal kevesebb vizet, és 76%-kal kevesebb vizet használ fel, mint a szénerőművekben, és 76%-kal kevesebbet, mint a nukleáris erőművekben. Az USA kutatói felmérték, hogy új Mexikóban kb. 80%-kal sikerült csökkenteni a kitermeléskor a víz felhasználást. a palagáz zöld minősítéséhez hozzájárul ez is majd a jövőben. A meghallgatás azt mutatta, hogy a talajvíz sajnos gyakran szennyeződik. Ezt a média gyakran hangsúlyozza. Az USA államok beli ezirányú hatósága megállapította, hogy bár az USA fúrásainak 99%-ában hidraulikus fúrási technológiákat alkalmaztak, mégis egyetlen esetben sem szennyeződött a talajvíz. Podczas warstwy wodonośne dla wód gruntowych w zasadzie nie... Körülbelül két-három kilométer mélységben történik a fúj, fúrás ez esetekben, a talajvíz pedig kb. 300 méteres mélységben helyezkedik el. A két réteg között van egy másik réteg, amely megakadályozza a visszaáramlást. Az, e az USA környezetvédelmi ügynöksége tanulmányozta, hogy a talajvizekre milyen hatása lesz a palagáz kitermelésének, és azt találták, hogy vegyszerek visszáramlása elképzelhetetlen a, az ivóvízellátásba ilyen kitermeléskor. Hölgyeim és uraim, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy előadhatom a jelentésemet. Személy szerint én úgy gondolom, hogy a palagáz egy lépés azon az úton, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást Európában, jó megoldás azoknak az országoknak, ahol az energiakeverék legnagyobb részét a szén teszi ki, bizonyos esetekben 90%, és a palagázra áttérés jót tenne az Unió környezetvédelmi politikáján. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szanik úr. Akkor nyissuk meg az árnyék előadók sorát, meg Evan, Corinne Lepage, Pivazin és Martin Kellenen kapják meg a szót ebben a sorrendben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Szonik asszonynak és a bevezetőt. Örülök a vitának. Nagyon fontos, hogy legyen közvélemény és közvita Európa energiajövőnyéről, az alacsony szint kibocsátás jövőjéről. Ez persze nincs ebben a vitában, hiszen az a jelentésben, is inkább ez elindítja, mint befejezni a vitát. Több tanulmányról hallottunk már a bizottságtól, hogy milyen tanulmányokat készítettek ők és más európai testületek. Pontosan most éppen ezért aktualizálni kellene az ismereteinket, hogy hol tartunk. Ahogy tudom, a környezetvédelmi főigazgatóság a környezeti aki palagázra vonatkozó végrehajtásáról egy tanulmányt készítetett, de nem értékelte a hatékony, az intézkedések hatékonyságát. A környezetvédelmi főigazgatóságtól kérdezem tehát, hogy mi történt. Az éghajlat vise, az éghajlatgazdálkodási főigazgatóság hasonló tanulmányt készítetett. Kérdés az, hogy mikor kapjuk meg az eredményeket. Az energiaügyi egy ugyanolyan tanulmányt készített a palagáz engedélyeztetéséről több országban, és ajánlásokat fogalmaznak meg a környezeti hatás tanulmányról, hogy az megváltozott. Kérdés, hol tart az DG Energy ebben? A közös kutatóközpontok a gazdasági hatásait vizsgálják a közös földhasználatnak. A kérdés tehát, hogy mi van ezekkel a tanás, tanulmányokkal, mikor kapjuk meg, és lesz ebből egyfajta összefüggő csomag. Szonik szóval asszony említette az EPN-t az Egyesült Államokban, de ahogy tudom, nem készült ott még átfogó tanulmány. Tanulmány az EPA által végzett jelenlegi tanulmány, az ez évben fog befejeződni, de 2014 előtt nem fogják a palagázra vonatkozó jelentés következtetéseit kiadni. Tavaly egy széles körben közzétett tanulmány született az Észak-Nyugat-Anglia földrengéseiről, ahol a palagáz kitermelést tervezik, még nincs kitermelés, de már most van földrengés. Ennek hatásairól szólt a tanulmány. Nyilvánvalóan áttörés van a palagász területén, de úgy gondolom, hogy nagyon korlátozott az eddigi vizsgálat, semmi más nem néztek, csak a földrengés kérdését a tudományos kutatásokról ezen a területen azt látjuk, hogy az egyiket, a másik egyszerűen megkérdőjelezi, vádolják egymást. Hogy a kérdés az az, hogy ki fizeti ezeket a tanulmányokat, hiszen mindegyiknek különböző eredménye van, nagyon sok az Egyesült Államokból is származik. Tehát én úgy látom, hogy még nem nincsen semmilyen átfogó felfogás, sem a, a szabályozók részéről, sem az érintettek részéről a palagáz kitermelésével, hasznosításával kapcsolatban. Környezeti környezeti hatások. Természetesen minden kitermelésnek van környezeti hatása. Ne túlozzuk el ezeket, és ne is becsüljük alá. A szélről sokat szoktunk beszélni, ez az összehasonlítás. Valóban a szén nagyon sok kisebb földrengést, balesetet, stb. okozott, de ne felejtsük azt sem, egyik előző életemben a brit szénipar egyik kutatszervezeténél dolgoztam, és a szénipari kitermelést a száz évvel ezelőttivel, hogyha összehasonlítottuk, akkor látni kellett, hogy a, a szén privatizálásával egy külön testületet kellett létrehozni az úgynevezett szén örökség fenntartásával. Nagyon sok országban államosítják a, a bányákat, az adófizetők pénzét használják fel, tehát ne túlozzuk el, ne becsüljük alá ezeket a kérdéseket, a palagáz esetében sem. Jelentős mennyiségekre van szükség, igen, de ugyanúgy, mint a víznél itt is egy sor egyéb mellékes problémája, járulékos problémája van, talajvíz, itt is probléma, ahogy azt korábban az Egyesült Államokban is láttuk, megjegyzem, ugyan azok a problémák már nem fognak előfordulni, mert egész más a gyakorlat. A, köz, a nagy közönség, a lakosság azonban még mindig fenntartásokkal van. talán a Juki Egyetemről is készült egy tanulmány, amely azt mutatta, hogy az ivóvíz koncentrációja, amely a palagáz kitermelés közelében van, egy kilométer távolságból már csökken. Nos, concentrations in water. And the problem is we have no baseline nincsenek, nincsenek még tanulmányok a palagáz kitermelésre vonatkozóan, de nagyon fontos, hogy a föld alatti vizeket is mérjük folyamatosan, mielőtt még a tanulmányokat ezek, elkezdjük. A biztonság teljesen más előrejelzéseket hallunk eltérőeket a, a palagáz hatásairól. Van, aki azt mondja, hogy nem lesz jelentős, mások azt mondják, hogy a kereskedelmileg megtérül a kitermelés, akkor olyanok leszünk, mint Amerika, hosszan élhetünk belőle. Tehát nagy a vita erről. A, egy londoni konferencián a főelőadó azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak az előnye Európával szemben az az, hogy mérföldeken keresztül lehet ásni és fúrni, hogy megtalálják. Itt Európában erre nincs mód. Hogyan illeszkedik mindez az alacsony kibocsátású elkötelezettségünkhöz, kötelezettségvállalánkhoz? 2020-ig a kiotói kötelezettségvállalások szerint már csökkenteni kell, és azt követően is későbbiekben. Igen, a palagáz valóban alacsonyabb kibocsátása van, mint a szénnek a, metán, a felszabaduló metántól függően, de a hagyományos gáz és a palagáz összehasonlításában nyilvánvalóan sokkal magasabb a, a metántartalom, a metán kibocsátás, és természetesen sokkal magasabb a széntartalom is, mint az új forrásoknál. Épp ma a Nemzetközi Energiaügynökség jár Londonban, most olvastam róla, és azt vizsgálják, hogy, lehet, hogy lehet-e tartani a világ alacsony szénkibocsátású kitű, ki, célkitűzéseit. Van, aki azt mondja, hogy 2035-re sikerül a globális felmelegedés figyelembe, figyelembe vételével az alacsony szénkibocsátás előírásait is tartani. Hova akarunk forrást irányítani, hova akarjuk a K plusz F pénzeket költeni a szilárd, vagy inkább a megújuló energiaforrásokra, és az energiahatékonyságra figyelünk. Ez még nem lezárt vita. Úgy gondolom, hogy a módosítók határidejével, ami egy, eredetileg május 9 lett volna, szerencsére megváltozott. Kértem Szonikorát, hogy egy kicsit halassza el, mert nem, ne sürgessük magunkat. A tanulmányoknak sem zárultak le, pedig sokkal jobb lenne akkor éppen ezért, hogyha vá- megvárnánk, amíg megkapjuk a bizottságokat. Független tanulmányok következtetéseit, nem pedig az érintettek által készítetteket. Talán a árnyék előadónak nem kellene erről beszélni. Szonik asszonynak igaza van, nem fogjuk tudni eldönteni azt, hogy Lengyelország folytatja-e, vagy nagy británia folytatja-e a palagáz kitermelést. Erre természetesen nincs hatáskörünk, hogy meghatározzuk, minden ország saját maga válassza meg az energiaforrásait. De mégis a mi feladatunk a megfelelő jogszabály kidolgozása minden új ágazat számára. Akkor, amikor a workshopon részt vettem Londonban egy konferencián, akkor tulajdonképpen azt szűrtem le magamnak, hogy nem szabad sürgetni a dolgokat. Az Egyesült Államokban a, az ottani állami szintű jogszabály, a szövetségi szintű jogszabályozó, vagy jogszabályalkotó a palagáz kitermelésére vonatkozó szabályozásnál megnézték, hogy mi történt korábban, mit szabályoztak korábban Transzilvániában Erdélyben ugyanez van most. Az ottani eh, palagáz kitermelést most le kellene fékezni, vissza kellene fogni, kivárni, amíg megfelelő jogalkotási keretek születnek. Nem szeretnék senkinek a helyében lenni, nem akarok utána rohanni az eseményeknek. Eh, azt is mondják, hogy eh, nem reakciókra van szükség, hanem megfelelő idő arra, hogy kidolgozzuk árnyék előadóként a, azt a fajta felelős, környezetileg elfogadható gázkitermelés jogszab, palagázkitermelés jogszabályozást, ami egy kiegyensúlyozott jelentés formájában kerül előterjesztésre, amiben a környezeti hatásokat is figyelembe vesszük, és az energiapolitika minden egyéb szegmensét. Köszönöm szépen Linda Mekevennek, Lepás kollega szól a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én javaslatom követi azt, amit eh, McAvan asszony említett. Köszönöm szépen Szonik úrnak a jelentést, de ahogy McAvan asszony is említette, én szeretném, hogyha meghosszabbítanánk a vitát, és kiegyenlítettebb jelentésünk lenne. Négy pontot emelnék ki. Az első pont eh, általános jellegű, ahogy említette kollégánk, a palagáz kérdése kapcsolódik az energiához és az üvegházhatású gázok kibocsátásához. Nagy, ami a palagáz kitermelést illeti, ez nem ez, ez inkompatibilis az európai energia célokkal. Nagyon fontos, hogy a palagáz környezetbarátabb legyen, mint a hagyományos gáz, ami a 25% körüli széndiokszid kibocsátást illeti, ez alá kellene menni a palagáz kitermelés esetén. Ami a potenciális forrásokat illeti, néhány, amit azt gondolnák, hogy nagyon messze vagyunk azoktól az értékelésektől, becslésektől, amelyek nagyon optimisták, amelyeket néhány európai országban megfogalmaztak. Harmadik sorban a befektetések intelligens és megoldó hálózatok kell vonatkozzanak, nem pedig az üvegházhatású gázokra. Ebből a szempontból szerintem nem fogadható el az, hogy a közpénz arra fordítsuk, csak hogy új technológiákat vezessünk be a kitermelésnél. Ahogy ezt a jelentés javasolja, ez inkompatibilis az Európai Parlament korábbi álláspontjával. Az Európai Parlament amellett állt ki, hogy a szennyező tevékenységeket ne finanszírozunk ez a palagázkételmes pedig szennyező tevékenység, tehát ne finanszírozzuk. Második pont, hipotetikus elméleti szinten, az európai jogszabályokat úgy kell kialakítani, hogy figyelembe vesz, vegy, vegyük a kockázatokat, ezt a hidrológis forrási technológiát nem lehet el, nem lehet banalizálni. A palagáz kitermelés nem olyan, mint a többi. Azt gondolom, hogy nem régiben vezették be ezt a különleges fajta ö, fúrást, ugye, amely járhat egyfajta hasadással. A hatások azok nem csak légből kapottak, a jelentés nagyon optimista ebben a tekintetben. Én szeretném ez az Európai Bizottság feljegyzése, amelyet január 26-án fogalmaztak meg, ami a horizontális forrásokat illeti, a bizottságnak kevés információ van arra közül, hogy ezeknek milyen hatásuk van. Ha megengedik, néhány pontot kiemelnék, amely az asszá idején a vízfelhasználás illeti 27-től 75 ig szerzik vissza ezt a vizet. Most mi van ezzel a fennmaradó vízzel, amely tárolódik? Nos, ennek nagyon fontos hatása lehet helyi szinten. Lesz majd, azt hiszem, a vízfelhasználás illetően konkurencia. A rendelkezésre álló víz csökkentésének hatása negatív lehet az ökoszisztémákra. Ami a felszín alatti vizek szennyezését illeti, én azt gondolom, hogy ezek a kutak nagyon mélyek, hát minél mélyebbek a kutak, annál, mármint a, a, kútforrások, a, vagy az, annál nagyobb a szennyezés lehetősége a felszínen a vizekre vonatkozóan. <clears throat> az amerikai tapasztalat arra vonatkozik, hogy a felszín feletti a vizekre hatással lehet ennek a kitemelési fajtának. Ami a, az egyéb kibocsátókat illeti Ugye metáról hallottunk az Egyesült Államokban, 15-25 százaléka a kutaknak nem mentes a metángáz szivárgástól. Na mi a helyzet ezen, ennek a technikának a valóságával? Most eh, már az alkalmazást eletően az európai jogszabályokat már előzetesen ki kell igazítani. Ma nincs olyan globális jogszabály, amely a bányászatra vonatkozna. Kell legyen egy irányelv, amely általánosságban szabályozza ezt az ágazatot, amely a rendelet terv, a keret rendelet hiányosságot illeti, a környezetet nem veszi figyelembe. Nagyon nagyok a környezeti hatások, kockázatok, amelyek tehát nagyon nagyok ezekkel az új kitermelési a kapcsolatban. A palaggáz beépítendő a környezetvédelmi hatástanományok függelékébe. 500 ezer köbméterről van szó, ezt is be kell építeni. A második kérdés. Egy nagyon fontos kérdés, Szonnék úr azt javasolja, hogy a nemzeti hatóságok nézik meg az utak építésre vonatkozó lehetőségeket. Ezt a kérdést európai szinten kell szabályozni, tehát a kutak integrált szabályozása fontos. Harmadik, a jelentős említi az óvatosság elvét, helyes alkalmaz, említeni, de alkalmazni is kell. A forrás tevékenységét addig le kell állítani, amíg nem lehet garantálni azt, hogy ne szivárogjanak át ezek a kutak. Aztán, ami a közvetlen felelősséget illeti, nyilván tisztázni kell több aspektust, hogy valóban a szennyező elve jól alkalmazható legyen mindenképpen fontos, hogy milyen pénzügyi garanciák vannak. Hogy határozzuk meg a környezeti kár fogalmát? Hogyan lehet bizonyítani az okozott kárt? Hogy lehet számszerűsíteni a kárt? És ez alapján kell eldönteni, hogy lehet, vagy nem lehet palangázt vagy olajat kitermelni. A REACH irányelv Re vonatkozóan kell, vagy arra hivatkozva kell, tehát a vegyi szennyező elemek kérdését tisztázni. Nagyon fontos a koktél hatások felülvizsgálata, nagyon fontos, hogy legyenek európai statisztikák, és természetesen itt van még a szennyvízek felhasználására, újrahasznosítására, tárolása vonatkozóan. Ami a meglévő jogszabályokat illeti azokat, tehát meg kell valósítani, nagyon fontos az ellenőrzés. Utolsó pont, ezt ragaszkodom, a teljes átláthatóság. Tehát nagyon fontos az, hogy a lakosság, az európai lakosság nagyon is aktív ezen a területen, és a helyi hatóságokat vonják be ebbe a folyamatba. Ez azt jelenti, átláthatassak az információban, az engedélyeztetésben nagyon fontos, hogy a helyi testületek nagyobb döntéshozó hatósággal rendelkeznek, vagy hatáskörrel rendelkeznek, például a hidraulikus források esetében, ami a közülemény, a helyi hatóság bevonását illeti. Én ezzel e, e, zárom, ez személyes álláspontom, nem a frakciómé. Én tiszta szívből szeretném, hogy legyen egy moratórium minden E, európai palagáz és olaj kitermelésre vonatkozóan, még nem tudjuk, hogy ez milyen hatással jár. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek részéről Michel Rivazi. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Szonik úr. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon szubjektív jelentés, nagyon ideológiai, mert az én jelentésemben én Lyndon McEwenhez Korinhoz csatlakozom, azt csináljuk, amit akarunk. Amikor azt mondják, több interjút láttam önön, ön azt mondta, hogy nincs elég adat arra vannak az, hogy milyen hatása van ez a környezetre. Két dologról szeretnék beszélni. Na most hát nézzük meg, hogy milyen hatások vannak. Európai parlamenti szinten jó lenne, hogy minél több védelmet és jogszabályt tudjunk biztosítani, ami a megfigyeléseket illeti. Készültek tanulmányok, az, er- az MV Bizottság kért egy tanulmányt, amely ennek a kérésnek a hatástalmányát végeztes el. Most itt mindenki persze mindent megkérdőjelez, ezek a szakértők bemutatták, hogy mi történt Amerikában, Kanadában, mert ők egy már régebb oda csinálják ezt a technológiát. Nem minden esetben, de nagyon sok esetben volt hatás a felszín alatti vizekre és arra a vízre, amelyet az e, ittal vagy az ivásra, az ivóvízre. Nincs minden anyag, amelyet felhasznált az ipar, nem nincs információ, ami én úgy tudom, hogy most mi a helyzet a megfigyeléseket illetően? Mi a helyzet a víz szennyezettséget illetően? Ha megnézzük, hogy mi a légszennyezés, mi az a forrásokból kiszivárgó szennyezanyagokkal a helyzet. Van egy másik problémánk nekünk, európaiaknak. Most az amerikai környezetvédelmi hatóság vagy ügynökség 2011 elén tanulmányokat jelentett meg az amerikai ügynökség, 2011 végén megkaptuk, azt mondtuk, hogy 2012 elején kapjuk meg, de Barack Obama megválasztását követő időszakra tették át ezt az időpontot. Azért, mert van egy politikai probléma. Barack Obama a palagáz kitermelést arra használja fel, hogy azt mondja, hogy munkahelyeket teremtettem, egyfajta energia függetlenséget teremtettem az USA-ban. Ezért van az, hogy nem férünk hozzá minden adathoz, az Európai Környezetvédelmi Hatóság nem teszi közzé az adatait, Barack Obama megkezdését követő időszak előtt, az európai jogszabályokat illeti egyetértek az, amit Corinne Lepage mond. Valóban át kell alakítani a jogszabályunkat. Miért is? Amikor megnéztem azt, hogy mit javasolt a bizottság, a bizottság azt mondta, hogy mindaz, ami az víz irányelve kapcsolatos, az oké. Okay. Kivéve ha megnézzük a víz irányelvet, nagyon is korlátozó a nitrátokkal és a mm, rovarölőszerekkel kapcsolatban. Minden tagállamnak kell a vízminőségét garantálni. Ez egy általános probléma, ami azt hiszem, hogy az egész Európát érinteni fogja. A második dolog, amelyet kiemel az, hogy a jelenlegi jogszabály nem felel meg a palaggáz kitermelésnek mert 500 eh, ezer köbméternél nagyobb kitermelés esetén vizsgálják csak meg ezeket a hatásokat. Tehát nincsen kötelezettség arra, hogy környezetvédelmi hatástudomány készüljön, ami elhangzott. Nagyon fontos, egy állapotfelmérést kell készíteni korábban, előzően. Mi a helyzet a talajvízzel, a felszín alatti vizekkel, mi a helyzet a metánnal, a vegyi anyagokkal, hogy előre tudjuk hogy mi a helyzet, és meg tudjuk állapítani, hogy milyen szennyezést okoz ez. A tapasztalat azt mondja, hogy ja, hát ez már volt korábban. Most szerintem valóban felül kell vizsgálni a jogszabályokat. Nagyon nagy hiányosság az információhoz való hozzáférés. Ne felük Franciaországban jöttek ugye a gőlekítemlők, senki nem tudta, sem a lakosság, sem a képviselők nem tudták, hogy miről van szó. Most hát itt azért kötelezni kellene Eh, az érinteteket az információ közzétételére. Na most aztán a spekuláció a másik. Meglepődtem, amikor megnéztem egy kicsit az egésznek a történetét, azt mondják nekünk, hogy fenomenális 3-500 milliárd köbméterről van szó. Egy másik ügynökség azt mondta, nem arról van szó, hanem ezer milliárd köbméterről van szó. Szóval most miért beszélnek ilyen adatokról? Egy ilyen buborékot, egy légvárat hoztak létre megint. Azt mondják, hogy látják, hát ez valami... Hát most mi van ezzel a palagá? Azt mondjuk, hogy a palagázzal egy utolsó információ két napja jutott hozzám. Ez egy tanulmánya kapcsolatos, eh, Amerikai Geológiai Intézet tette közzé a tanulmányt, amely azt mutatja be, hogy van kapcsolat. Az forró kutakba visszakerülő anyagok és a kitemés között. Látták az, hogy 2000-ben a számadatok 10 földrengésről számoltak be, 2009 után a palagáz kitámlás után 50 ilyen eset volt, 2010-ben 87, most pedig 130-40 körül. Tehát földrengésekhez vezet a felszín alatti források tevékenysége. Nincs elég adatunk, Adatiányban szenvedünk. Ha mindez az adat ismerős, most pedig zárom majd mindjárt gondolatomat, ha tudjuk mindezt, akkor európai szinten a legobjekt objektívabb információkat kellene meghatározni a kockázatokkal kapcsolatban, az emberek akkor válasszanak. Én egyetétek azzal, hogy vannak olyan nemzeti politikai elvek, minden ország maga válassza ki energiastratégiáját, tehát az agrár ágazatban dolgozókat tájékoztatni kell. Ugye Bulgáriában moratórium mellett döntöttek. A gazdák azt mondják, hogy az ő talajukat szennyezi ez a kitemelési forma, akkor ők elmondják, hogy tetszik-e vagy nem. Franciaország azt mondta, hogy nem. Mi nem szeretnénk, hogy szennyezzék a földjeinket. Ami a palagázt illeti. Az összes energiaforrást lehet helyettesíteni, de a vizet nem lehet helyettesíteni. A lakosságnak kell dönteni erről. Tehát nekünk európai szinten szerintem meg kell változtatni ezt a rendelet keretet, restriktívebb kell legyen, mm, védeni kell a lakosságot, a közegészségügyet és a vízforrásokat, készleteket, és megfelelő információt, kötelező információt kell adni az ipari folyamatokról. Most, ami az, ha megnézzük hogy mennyi köbméternyi anyagot kell betenni a kutakba, amiket fúrtak, hiszen a hidraulikus fúrás kapcsán kiszivárgó anyagokat nem tudják másként elzárni a külvilág elől. Beszéltünk a vízről, hát ott a víz aztán most az mi lesz? Nos, hát nagyon fontos, hogy legyen ez a vita. Nagyon fontos, hogy európai szinten erősítsük meg a jogszabályokat, tájékoztassuk a lakosságot, hogy tényleg a lakosság döntsön. Köszönöm szépen. Most pedig Martin Kellenem él szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani Szonik úrnak. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott javaslat, még a zöldek részéről nézve is, nagyon profi jelentés, mert a palagázt úgy tekint, mint lehetőséget, de Ugyanakkor megemlíti a kihívásokat is, például a környezetvédelmet és a közegészségügyet, a vízfelhasználást, a lehetséges szennyezőforrást, arról, hogy a kutakat alaposan ki kell bélelni, arról, hogy csökkenteni kell a vízfelhasználást, illetve hogy milyen vegyszerek kerülnek a talajba a földhasználást, és minden más is megemlít a jelentésében, úgyhogy tényleg igazságosnak kell lennem, ez egy nagyon jó jelentés, mert a palagáz felhasználás minden elemét áttekinti. Az a következtetése, hogy az EU-s keretjogszabály megfelelő, de ennek ellenére arra kéri a bizottságot, hogy a gyakorlatban való alkalmazását felügyelje minden tagállamban. Szerintem ez egy józan megközelítés, és én is támogatni tudom, a frakcióm is támogatni tudja, de azért vannak olyan dolgok, amikről beszélnünk kellene. Linda McEwen már említette azokat a problémákat, amelyek felmerülhet amelyek felmerültek az Egyesült Királyságban a palagáz kitermeléskor. Látjuk, hogy a geológiai tényezők nagyon fontosak, szeizmikus ellenőrzést végezni kellene, mielőtt belekezdenek a kitermelésben lehetséges helyi kis földrengések előidézése. De azt hiszem, a tapasztalat azt mutatja, hogy igazából nagyon kevés az aggodalomra való ok. Két olyan földrengés következett be az Egyesült Királyságba, amelyet ezzel összefüggésben lehet hozni, de a többi esetben azt állapították meg, hogy amúgy is bekövetkezett volna magától a földrengés. Tehát nagyon fontos, hogy a kutaknak a bélelése kiállja az ilyen kis földrengéseknek a hatásait. Ezen kívül a vízforrásokból a mintavétel nagyon fontos, hogyha metán valóban beszivárog a furáskor, akkor legyen olyan adat, amely alapvető mintákkal összehasonlítható, hogy lehet, hogy esetleg a metángáz biológiailag már eleve adottan lét, ott volt abban a vízforrásban. Minden esetre nyugodtan kell megvizsgálnunk ezt a témát, mert a palagáz egy lehetőség, de ugyanakkor a potenciális veszélyeket is sorba kell vennünk. Ami az ütemtervet illeti, a hatás tanulmányokra, arra, hogy milyen hatással van az üvegház hatást okozó gázokra. Azt hiszem, hogy 20 éves ütemterv az megfelelő. Az EU-s elkötelezettségnek a többsége ilyen időmezőben mozog. De ha komolyan vesszük ezt, akkor ne rövid távon gondolkozzunk. A legtöbb tanulmány azt mondja, hogy száz év alatt a metán kevésbé okoz szennyezéseket, mint a szén. Tehát általában a száz éves időtartam azt, amit ilyen esetekben alkalmazni szoktak, nincs ok arra, hogy a palagáz esetében eltérünk ettől. Többen említették, én is támogatom, kellenek még tanulmányok, össze kell hasonlítanunk a globális adatokat más országok adataival. De Szonikur jelentésen nagyon jó jelentés, a palagáz valóban egy esély, termeljük ki, de legyünk tudatában a potenciális környezetvédelmi hatásoknak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor lezártuk a előadó, árnyék előadó hozzászólását, most 12 szót. Mindenkinek két perce van. Simanszki úr, önt nem láttam, ön is árnyék előadó fölveszem a listára, és ön kapja meg először a szót. De aztán lezárom a hozzászólók listáját, és mindenkinek kettő perce van. Tessék! Kráma, Prodi, Crochet, äh, Belier, Hübner, Morkonaite, Eichhaut, Liese, äh, Schlüter und Rossi. Habe ich jemanden vergessen? Kihagytam valakit? Nem. Akkor az árnyék előadója szó. Simánszki úr. Egyértelmű a véleményem erről a dologról, de most azért jöttem ide, hogy meghallgassam. Elnézést mondja az elnök. Elnézést, én az elnyék előadó Simánszkinak adtam meg a szót. Panie Przewodniczący, chciałbym e, podziękować. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Szonik úrnak köszönet jár. Jó a jelentése, nagyon profi, és a jövőt vetíti A palagáz lehetőség számunkra, nem fenyegetés. Én nem akarom csökkenteni a potenciális környezetvédelmi hatásokat, de ha elolvassák alaposan ezt a dokumentumot, akkor láthatják, hogy egyértelmű, hogy nagyon is sorba veszi a potenciális hatásokat. Ne felejtsük el, hogy a környezetvédelmi normák, amelyek a jelenlegi ásványkitermelési technológiákhoz kapcsolódnak nagyon is magas normák. Ez pedig azt jelenti, hogy minden attól függ, hogy hogyan ellenőrizzük ezek betartását, és hogyan folytatjuk a kutatásokat. A potenciális veszélyeknek a feltárása nagyon fontos. De az, hogy moratóriumot vezessünk be, hogy megfosszuk az EU-t és a tagállamokat ettől a kitermelési lehetőségtől, ez nem helyes. Nincs szükségünk új szabályokra. A gyakorlatban ezek csak művileg hátráltatnák a palagáz kitermelést, ez hiba lenne az EU részéről. Így aztán kollégák, arra kérem Önöket, hogy amikor erről a témáról beszélünk, akkor a tényt és a hipotézist el kell különítenünk egymástól. Személy szerint én azt gondolom, hogy akadémiai szempontból nem lenne helyes, hogyha a palagáz kitermelést azt mondanánk, hogy ez a tektonikus mozgásokhoz és a szeizmikus mozgásokhoz kapcsolódhat. Tény az, hogy akár szén, akár olajkitermelésről van szó, ezeknek mind megvan a saját környezeti hatása. Ma is, még úgy is, hogy a legnagyobb elővigyázatossággal járunk el. Én köszönetet mondanék Sonic úrnak, nagyon konstruktív a megközelítése, és arra kérném a kollégákat, legyenek nyitottak. Azt hiszem, hogy a pala jó megoldás a jövőre. Köszönöm, Sonic úr! Elnök, köszönöm szépen. Simánszki úr. Most pedig nagyon kemény kezű leszek, két percnél félbeszakítom mindig önöket. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem Szonik úr nagyon bátor. És igazából nagy tiszteletet érdemel ezért. Ami a fosszilis energiaforrásokat illeti, nem csak a gázról és az olajról van itt szó, jelenleg egy fosszilis üzemanyag forradalom zajlik. Mégpedig azért, mert olyan feltárási technológiák születnek, amelyek tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlenek voltak. Én azt gondolom, hogy jól tesszük azt, hogyha felkészülünk arra, hogy vannak még előre nem látható események. És azt hiszem, hogy ezt a pánik retorikát, hogy jaj, mi történik a talajvízzel és földrengés lesz, ezt hagynánk, és inkább konzekvensek lennénk, és úgy hoznánk döntést. Én azt hiszem, hogy Rivazi asszony mondta, hogy ez egy ideológiailag uh, részrehajló jelentés. Én nem hiszem, ez akkor lenne, hogyha csak erről a megoldásról beszélne. Egy technológiai szempontból nyitott megközelítést kell alkalmaznunk, és arra kell koncentrálnunk, hogy igen, van a környezeti hatások, de minden kitermelésnek van környezeti hatása, és azt kell megnéznünk, hogy a technikákat hogy definiáljuk, hogyan lehet a vízforrásokat védeni, de nem moratóriummal, ahogy Löpás kolléga kérte ezt. A valóság a lényeg, a valóság pedig azt mutatja, hogy a nem hagyományos fosszilis ö, kitermelések igen, okoznak problémákat, de azért optimistának kell maradnunk. Köszönöm. Pródi kolléga, tessék Vittorio. Grazie Presidente, anche ieri sono intervenuto nella Köszönöm szépen, elnök úr. Az ITRE szakbizottságban tegnap már beszéltem erről. Először is, hogy hangsúlyoztam a különbséget az USA és az EU között. A népsűrűség sokkal magasabb Európában. Ez pedig nyilvánvalóvá teszi, hogy Európában nagyobb figyelemmel kell kezelnünk ezt a témát. A, az adott esetben lehet, hogy a talajvíz csak 300 méter mélyen helyezkedik el, de lehetnek olyan esetek is, ahol ennél mélyebben. Én azt gondolom, hogy a palagáz és palaolaj kitermelés nagyon szennyezi a talajvizet. Szemben a hagyományos kutakkal a pala kitermeléskor alkalmazott kutak nagyon eltérnek. és most is nagyon sajnálom, hogy elment már a raportőr, az én ideológiai megközelítésem egyértelmű. Azt hiszem, hogy Olaszország álláspontja egyértelmű ez ügyben a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és biomassa területén, az emisszió kibocsátás területén a szükségleteink egy harmadát tudjuk jelenleg lefedni, és ez a kitermelési módszer lehetőséget nyújtana arra, hogy az éghajlatváltozáshoz jobban tudjon alkalmazkodni Olaszország. a helyi régiókra kellene hagyni a döntés lehetőségét. Köszönöm, következő hozzászólás. Oui, merci, monsieur le Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon gyorsan tehát. Először is megkérdőjelezem azt a gondolatot, amely a közös elemet illeti, hogy az a gáz, legyen földgáz vagy palagáz, kevésbé lenne hatással, mint a kőolaj és a szén már mint az üvegházhatásokat illetően. Ez hibás ez a hozzáállás, mert nem csak a CO2-ről van szó, amelyet kibocsátunk, hiszen ez, mikor égetünk, akkor ez kiszabadul, felszabadul. Meg kell nézni ugye a kiszivárgást is. A metán szivárok ki a természetes gáznál, most eh, ha úgy tetszik, eh, azt mondják eh, az IPCC-ből, 30-szor annyi bocsát ki, mint a CO2, 30%, 30-szor olyan veszélyes, mint a CO2 kibocsátás. Ami a kőle és szénkitermés nagyon sok kiszívágás van a gáznál. Vagy a közlekedésben, közlekedésben vagy a temelésnél. Ha megnézzük az összes forrási technológiát, furcsa, furcsa módon, ellenmondásos módon a földgáz, a kőolaj és a szénnel szemben sokkal jobb. Ez még inkább bemondható a palagázról. Most egy ö, olyan ö, elv, amely nem felel meg a B perambulum bekezdésben foglaltaknak. Másik dolog, tudják, hogy Franciaországban 2011 óta egy szabály nem, jogszabály nem engedi a hidraulikus fúrást, nem ismernek más módszert, amelyek ki lehessen termelni a palagázt, tehát az Európai Uniót arra kérem indokott módon, hogy a nemzetgyűlés vitájából, amit már régen volt, hát kérem szépen, hogy a hidraulikus fúrást tiltsák be, vagy hát a palagászkétemés utolsó pont, az a helyzet, hogy a gazdasági aspektusok, amelyeket az ITER bizottságban megvitatok, ott voltam tegnap, azt mutatják, hogy a palaggáz kitermelés gyorsan föl, fölmegedik, aztán három év alatt 80%-át kitermelik két év alatt a palagáz készletnek. Előre történő menekülés ez, ez fúrni, fúrni, fúrni kell, ami középtávon a gazdaságot illeti, egyáltalán nem egyértelmű, hogy a palagáz egyáltalán rentábilis lenne. Ezt persze tudják az energiaügyi cégek. Köszönöm szépen az amerikai energia cégekről is gondolok. Köszönöm szépen. Most pedig Melié kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Most, ha megengedik, megelégszem annyival, hogy csak pár kiegészítő megjegyzést tegyek az elhangzottakhoz. Van egy pozitív elem, amelyet kivettem ebből a jelentésből, egy, hogy elismeri azt, hogy szükségünk van arra, hogy elmélyültebben elemezzük azt, hogy milyen hatása van annak a rendeletnek, amely lehetővé teszi a környezet és az egészség megőrzését, megóvását. Több tanulmány készül, néhány kollégám említette, az energiaügyi közvetvédelmi főigazgatóságtól várjuk a tanulmányokat, aztán van olyan értékelés, amelyet az Amerikai Közvetvédelmi Hatóságtól várunk. Két éve jártam ott. Valóban az első értékelések, amelyek a mm, palagáz és palaolajjal foglalkoznak Amerikában, ezek a tanulmányok nem voltak pozitív kicsengésűek, mármint amelyek a környezetvédelmi szempontokat illetik és az vízkészletek megóvását. Több szakértőt fogadtunk, ugye, amikor az Emberi Bizottság meghallgatást szervezett, azt gondolom, hogy a közigazgatás mm, az amerikai adminisztráció nem ugyanúgy beszélt, mint például az olajkitermelő cégek képviselője meghakatáson. Ugye most várjuk a legelfogadhatóbb tanulmányt, hogy mielőtt be, ö, belebocsátkoznánk a palagáz és palaóra kitermelésébe. Ha megengedik, az átláthatóság szót emelném ki. Ez a jelentés lehetővé teszi a vitát. Az Európai Parlamentnek volt egy korábbi jelentése tavaly júniusban, amely azt mondta, hogy a palagáz, a palagáz kitermelés súlyos környezeti károkkal és közegészségügyi károkkal jár, aztán ez a jelentés, mint ezeknek a jelentésben foglaltaknak az ellenkezőjét állítaná. Na most hát eh, van mellette és ellene szóló három petíciót nyújtottak be a Peti Bizottsághoz európai polgárok, bolgár, francia és eh, lengyel, még három jön. Tegnap a Petíciós Bizottságban valódi vita volt, európai vita, európai polgárokkal ez egy olyan lehetőség. Elnézés, mondja az elnök. A következő Hübner kolléganő, majd Morginájtek kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Az a módszer, amiről beszélünk, új Európában, de nem jelenti azt, hogy a világon is az lenne. Nagyon sok országban negatív hatásokat mutatott már ez. Olyan tényeket mutatnak, hogy van földrengés, vízszennyezés, de ezek nem igazolható állítások. Olyan gázokról beszélnek, amelyek negatívan befolyásolják az éghajlatváltozást, de ez sem igazolt tényszerűen. Mi csak tényszerűen igazolt uh, eseményekről beszéljünk. Az amerikai környezetvédelmi hatóságnál voltak olyan cégek, olyan cégek voltak a tanácsadók, akik palakiterm, palagázkitermelésben voltak érdekeltek, és függetlenekkel kellene nekünk tárgyalni. Éppen ezért fontos, hogy például arról is beszéljünk, hogy hogyan támogatják, ö, bocsánat, hogyan termelik ki a gázt, mi volt korábban, mi van most, és mi lesz később a helyzet. Csak ekkor lehet következtetéseket levonni. Nem lehet ö, ennélkül, ha azt mondjuk, hogy 20%-át lehet csak a víznek visszanyerni, és ennek 80%-a zárt körben folyik, folyik akkor, akkor ezek ö, ellentmondó kijelentések. Ez elfogalhatatlan. Tudom, hogy át kell dolgozni az irányelvet, mégpedig eh, a költség visszatérítés szempontjából is. Erről is beszélni kell, hogyha bármilyen probléma felmerül, világos. De van-e olyan támogatás, amely, vagy visszatérítés, amely az atomerőművek eh, balesetével kapcsolatos, ugye ott sincs, akkor akkor ne mm, írjunk ilyesmit elő. Szociális párbeszédről beszéltünk, ez így van. Szociális párbeszéd nélkül semmit nem lehet tenni, beruházást vagy olajat is termelni, ez túl demagóg nekem. Köszönöm szépen. Monkey Mankinálta majd Báz Eihart kollega, mindenki két-két percben. Inkább pasistengsiu sutilpti duotą laiką. E, Norėčiau Rövid leszek, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy a palagáz az energetikai függetlenséget biztosíthatná. Függetlenséget harmadik országbeli importoktól. Importoktól nagyon sok tagállamban már vannak elképzelések arra, hogy hogyan lehet a palagáz kinyerni, de indokolt a, a figyelemfelkeltés, és hiszen érdekcsoportoknak az érdekeit sem szabad, arról sem szabad megfeledkeznünk. Nem biztos, hogy az egységes rendszereket lehet alkalmazni, például az Atlanti térségtől eltérően nálunk egészen más a helyzet. Egyetlen egy dolog fontos, az eddigi vizsgálatokat kísérleti fúrásokkal kellene bocsánat, az eddigi kutatások kísérleti fúrásokra épültek, és éppen ezért nagyon fontos megfelelő nyomonkövetés, információ elvégzése és tájékoztatás biztosítása, hogy az esetleges negatív hatásokról is felvilágosítsák a környezetet. És természetesen a vegyi anyagok alkalmazását is szabályozni kell. A prioritások sorában úgy gondolom, nem jelenik meg minden anyag, amit alkalmazhatnak. Köszönöm szépen, köszönöm azt is, hogy az időhöz tartotta magát, Báz Eihortnak adom meg a szót, ezután pedig Karin Kahnbachnak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Szonik úrnak is a jelentést. Nem hiszem, hogy egymásra kellene mutogatni, meg kiabálni, hogy ez csak ideológia, stb., mert végül is a környezeti következtéseit, következményeit fogja ez a jelentés a palagáz kitermelésnek megvizsgálni. Ez a címe, úgyhogy a kolléganőnek üzenem ezt, és remélem, hogy a jelentés is ezt fogja tartalmazni, hiszen a cím már ezt jelzi. Éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan kérdésekkel foglalkozunk, amely a jelentés címében szerepelnek akik eh, egyensúlyt követelnek, nos azoknak eh, valóban javasolnám, hogy tegyék be tegyék kiegyenlítettebbé a B eh, pontnál a bevezető rendelkezéseknél, amikor ugyanaz a, a az ellátási forrást említik a potenciális, tehát a lehetséges szót, amiről a bizottság beszél, elfelejtik a hármas pont. A nem hagyományos szilárdanyag források ezt kellene fel, felváltani a hagyományossal. Ez egy olyan váltás lenne, amit nagyon sokan kritizálnak. A következő tízes az adófizetők pénzét a technológia fejlesztésre használni. Nos, az egész ágazat, amely beruház, fog nyerni ebből. Ha megnézzük a nyereségeket az ágazatban, akkor nem igazán értem, hogy miért kellene az adófizetők pénzéből finanszírozni a vállalatokat, a, a, hogy kutassanak. És az, e, a C pont is ugyanúgy a, a párbeszéd érdekében a forrásokat biztosítani. Furcsálom, hogy nem említették ezt meg, hiszen európai pér... Just please use this study to take... Amit kedves kis barátaink említettek itt, hogy mire költsünk. A, a gáz az, az lehetőség 30-35 táján. Ha megnézzük, hogy milyen ráfordításaink vannak a gázba, gázzal kapcsolatos dolgokba, Nabucco és az összes többibe, akkor nem, miért nem nézzük meg ezt az újfajta gázforrást? Ez lehetne az egyensúly. Köszönöm szépen, a következő felszólalok. Köszönöm, csatlakozom Bászhoz. Ami a jelentés kiegyenlítettségét illeti, Linda McEwen már ezzel kapcsolatban néhány dolgot elmondott. Összefoglalva, nem minden, ami megcsinálható, kívánatos is politikai akarat kérdése, és nem a technikai megvalósíthatóságtól függ mindez. A környezeti problémákról eleget szóltunk ma már egyszerűen. Arra szeretnék most figyelni, hogy az infrastruktúra kiépítés a palagáz felhozatalára kerül. Egyszer alkalmazható, csak ez egyszer költhetjük el. Gyakran beszéltünk már itt a e körben arról hogy az éghajlatváltozáshoz való tartás miatt igazi fenntartható energiatermelésbe kell investálni. A foszilis energiák itt mindig felmerülnek. Igazi energiaváltáshoz van szükség. Egyszerűen már nem lehet több pénzt a szilárdüzemű, szilárdüzelőanyag kutatásba investálni. Köszönöm Péter Líze majd, és Lüter kollega. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Boguszláv Szoniknak a jelentést. Valóban a nehéz feladat ez. A végén a frontok, amik ma itt körvonalazó, körvonalazódtak, biztos, hogy ki kell, hogy egyezzenek, mert ha nincs széles támogatása a jelentésnek, akkor nem lesz hatása meg. A választókörzetemben azt, szoktam, azt látom, hogy az emberek rendkívül kritikusak. Vannak olyan állásfoglalások, ahol eh, a, a CDU-s eh, polgármester és a többség is azt mondja, hogy ezt a technológiát a mi régiónkban semmiképp nem akarjuk. Ezt figyelembe kell vegyük a vitában. Legalábbis nekem figyelembe kell venni, hiszen vannak olyan kockázatok, amiket még nem elemeztünk. Lehet, hogy túlzottan emocionális a hozzáállás, de akkor is. Szoni kollega és mások Lengyelországból például, hogyha 90%-os szénerről beszélünk, akkor nyilvánvalóan fontos, hogy alternatívákról beszéljünk, azokat keressük, és ezeket az álláspontokat is komolyan kell vennünk. Úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás is meg kell, hogy maradjon ebben a kérdésben, de Lengyelországban létezik ez a technológia, más országban talán nem alkalmazzák, de a határon átnyúló elemeket is meg kell, hogy vizsgáljuk. A víz a, ugye az egyik technológia alkalmazása ne károsítsa a talajvizet más országokban, és az éghajlati hatásokat is nagyon alaposan meg kell nézzük. Csak ezt követően lehet döntenünk. Végül pedig úgy gondolom, hogy nincs energiatermelés probléma nélkül. Ezért úgy gondolom az energiahatékonysági előadónak talán megbocsátják, ha azt mondom, hogy a, az energiahatékonyság terén tovább léphetnénk, ha ezt a kérdést tisztázzuk, mert a mert a szénkiváltásánál egyetlen egy energia sem lesz problémamentes. Köszönöm. Kás Flüter, majd Rossi kollega a fináléban. Köszönöm szépen. Köszönöm a Sonic. Kedves Sonic kollega, nem helyes, hogyha a hűtővíz használatát összehasonlítjuk a palagáztermelésben használt vízzel, hiszen az egyikben mérgező vegyi anyagok is vannak, és a 12-es cikk ezzel foglalkozik. Teljesen egyetértek azonban a 19-es cikkel, amely azt taglalja, hogy milyen vegyi anyagokat lehet használni. Az Egyesült Államokban 19-et, a CMR-t és egyebeket használnak. Nekünk azt kell biztosítsuk, hogy ne legyen olyan listánk, a, az esetleges listán, ami a víz, a rics és más irányelveknek nem felel meg, és az egészet természetesen meg kell feleltetni a jelenlegi európai jogalkotásnak. Úgy látjuk, hogy van némi kiskapú hiányosság. A vízkeret irányelve kapcsolatban is probléma van a 11.3-as cikk miatt a kibocsátási irányelvel és az európai hulladékanyag irányelvel is problémák vannak, hiszen ezek nem foglalkoznak kell, kellőképpen ezzel az új technológiával, elfeledkeztek róla. És amiről beszéltünk az az, hogy már sikerült további szilárd üzemű anyagot is találni, amit tulajdonképpen több, mint amennyit fel tudunk használni. Tehát nem gazdaságos erre a termelésre fordítani bármilyen forrásokat, mert hogyha kitermelnénk is a palagázt, akkor sem tudnánk megoldani a problémát, az éghajlati szempontok miatt pedig egyszerűen pénzkidobás. Ez a fajta szélesebb dimenzió, amit szintén be kell, hogy vigyünk a vitába aztán. Látható már az is, hogy az Egyesült Államokban az a probléma, hogy ott ha felmerül valami, azt hosszasan vitatják, hogy természetes, biogenetikai, vagy, vagy bioenergetikai hőerőműves probléma, vagy bármi más ez. És aztán közben folytatják a, a, a fúrásokat. Köszönöm szépen. Az utolsó pedig Rossi kollega. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel figyeltem elsősorban a francia kollégákat, akik azt mondták, hogy e, hogy döntéseket kell hozunk. Persze, így van, lehet. Vagy hogy hagyjuk, hogy a, a népszava, nép döntsön erről, és akkor legyen mondjuk adott esetben az atomerőművekről népszavazás, hogy bezárjuk-e vagy sem. Nos, meg kellene először értsem, hogy a bizottság mit akar. Ha jól tudom, a biztos asszony javaslata amit előterjesztett az irányelv végrehajtására és az üzemanyagok tisztaságára vonatkozóan, minőségére vonatkozóan. Ez szerint az olajtartalmú ércek, homokszármazékok mind ellenzés tárgyát kell, hogy képezzék, ezt is a parlamentnek meg kell tárgyalnia és el kell fogadnia. A bizottságban a 100 129-en megszavazták ezt az irányelvet, de hát a, a, ezt a korábbi, de hogyha a mostaniról, hogyha beszélünk, hogyha ezt el, elfogadjuk, akkor semmi értelme nem lesz például Lengyelországban már annak, hogy a palagázt kitermeljék, mert a piac nem fogja egyszerűen befogadni. De meg lehetne nézni, hogy nem lehet az EU-n kívül értékesíteni, ha már úgyis termelik. A költségelemzésnél, ha a bizottság költségelemzést végez, és a környezeti szakbizottság elfogadja ezeket az ajánlásokat, akkor, kell, akkor jön majd el a pont, hogy döntenünk kell arról, hogy amit a bizottság ma amit akar, az az alapvető probléma megoldása. Azok az országok, amelyek támogatják, súlyos problémákkal szembesülnek majd. Köszönöm szépen, Rosszik kollega, ezzel végére értünk a listának. Rendkívül széles sávban jelentek meg a felszólalások mellette ellene. Az én választó körzetem alsó százországban például Németországban először volt ez a merült fel ez a probléma, és óriási szkepszis volt minden párt körében. És Péter Lizével érők egyet, 74 ezer liter vegyi anyag, rákkeltő került közvetlenül, illetve félig közvetlenül a talajba. És az embereknek ezzel kapcsolatban nem lehet mit mondani, de mindenki, ne, mindenki a másik oldalon meg meleg lakást akar, megfelelő energiamixet az Európai Unióban. Úgyhogy értem, hogy vannak olyan kollégák, akik ezt is megemlítik, és hogyha a parlamenten ez a kezdeményező jelenzés átmegy, akkor azt hiszem minden érintetnek hozzá kell járulnia, annak érdekében, hogy megfelelő legyen a pozicionálása, ez nem egyszerű. Sonic kollega pedig hatalmas feladattal szembesül, egyszerűen mielőtt megadom a szót a bizottságnak, eh, kérem őt, hogy ő szólaljon meg, aztán pedig a bizottságot, de csak három percet engedélyeznék, mert van még további két napi rendi pontunk. De csak nem akartam sürgetni, mert ez nagyon fontos. Bizottság? Thank you very much. I... Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. A bizottság nagy érdeklődéssel követi a kérdésben az Európai Parlament vitáját és a második is folyó vitát, és üdvözöljük a jelentést. Határozottan úgy vesszük, hogy ez a vitának lényeges eleme, és köszönjük a parlamentnek az érdemi munkát a kérdésben. A legsúlyosabb kihívás a nem hagyományos szilárdüzeműanyagoknál és palagáznál az a környezeti és egészségügyi felfogások, illetve hatások, illetve az EU jogszabályi keretek megfelelő előírásai a hatások enyhítésére. Ezek a nagy kérdések is a bizottság előtt, amit a lakosság, az érintettek, és hát az Európai Parlament tisztelt képviselői is tesznek. További információt próbálunk aktívan gyűjteni, hogy felmérhessük, hogy a meglévő EU jogszabályok biztosítják-e megfelelően a védelmet a környezet és az emberi egészségügy szempontjából. Mint említettük már, számos tanulmány van folyamatban, és amikor a kérdést a bizottságnak feltették, mivel feltették a kérdést a bizottságnak, ha lehet, akkor nagyon röviden összefoglalunk, összefoglalom, hogy hol tartunk a tanulmányokkal. 2012 közepe meghatározó lesz a, az adatgyűjtésben. A környezeti főigazgató tanulmánya most a kockázatokat hatá- meghatározásáról, illetve az EU szabályozói keret megfelelőségéről szól. Az eredményt még a nyári szünet előtt várjuk. Van egy másik tanulmány. Az éghajlatügyi főigazgatóságon az üvegházhatás gázkibocsátás a palagáz kitermelés kapcsán, ezt is nyár előtt várjuk. A közös kutatóközpontok együtt dolgoznak azon, hogy felmérjék, hogy a vegyipari biztonsági jelentés a kiválasztott vegyi anyagokra vonatkozóan megfelelőek-e a vízház, vízgazdálkodás szempontjából legkésőbb 2012 őszére várjuk az eredményeket. Ezen kívül egy további tanulmányon dolgozunk, a palagáz hatása az EU energiapiacra címen, a nyár előtt várjuk ennek is az eredményeit. Az év kis második felében, 2012 végén, 2013 elején a közös kutatóközpont víz és földhasználás a palagáz kitermelés és palagáz technológia fejlesztésével kapcsolatban című tanulmányt kér, készít. A kockázatkezelési keretek esetleges szükségességét is nyilvánvalóan fontolgatjuk, és hogyha ilyen keretekre szükség van, akkor meg kell időben néznünk azt, vizsgáljuk, hogy milyen formájú legyen ez. Természetesen különböző opciók vannak a legjobb bevált gyakorlatok útmutatájától, a meglévő jogszabályokon keresztül, azok adaptálásán át egészen az új jogszabályokig. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ma az időtávlakotokat nézem, akkor olyan másfél évet mondhatnék reális eséllyel. Köszönöm szépen, Bellasszony, és a zárszót pedig megadom szintén röviden, ha lehet, maximum három percben az előadónak. Tudom, hogy nehéz, de azért hadd kapjon az előadó is lehetőséget, hogy reagáljon legalább félig a felvetésekre, Szonyik úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Hát majd meglátjuk, hogy három perc elég lesz-e. A vita azt mutatja, hogy még nagyon nagy munka áll előttünk. Nagyon sok vitát kell erről még folytatni, alig várom már. Az Európai Parlamentnek most fel kell emelnie a szavát. Ennek a háznak egyértelműen meg kell mutatnia, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, be kell bizonyítanunk, hogy ismerjük a kockázatokat, sőt, a hasznokat is, amelyek a palagáz kitermeléshez kapcsolódnak. A tanulmányok még mindig érkezőben vannak, úgyhogy nem tudhatjuk a végeredményt. De az elővigyázatosság elvét azért lehet alkalmazni, és le lehet fektetni néhány aranyszabályt, amely a palagáz kitermelésre vonatkozik. Képviselőként azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottság eléggé egyértelművé tette, hogy ez csak az első lépés, és még nagyon sok minden fog történni. Köszönetet szeretnék mondani minden egyes kollégának, aki hozzászólt. Mindenki egyértelművé tette, hogy egy hatalmas lehetőség áll előttünk, de azt is megértem, hogy óvatosak. Ugyanis nagyon sok szakértő ül itt ebben a bizottságban, aki mind tudja, hogy amikor ipari technológiák alkalmazásáról van szó, akkor mindig óvatosnak kell lennünk arról, hogy az környezet esetleg sérülhet. Tehát foglalkoznunk kell, de ez nem szabad, hogy egy pánikszerű, hisztériás beszélgetés legyen. Én úgy gondolom, hogy ha pénzt költünk erre a területre, akkor kutatásokba kell ezt fektetnünk, amelyek azt kutatják, hogy mennyire biztonságos ez a kitermelés. Az nem helyes, ha azt mondjuk, hogy nem szabad egyáltalán pénzt költeni erre. Nem arról van szó, hogy a bányászatot támogatjuk pénzügyileg, hanem arról, hogy megfelelő környezetvédelmi tanulmányokra van szükség. Ez a mm, pénz, a 200 ezer eurónyi, ez már benne van a költségvetésben, ennyi szántak arra, hogy a közvéleménnyel tartsuk a kapcsolatot. Az ivóvíz és a vegyszerek. Ez az a két téma, amelyel kapcsolatban még van mit tennünk. Értem az emberek aggodalmait a környezeti hatásokkal kapcsolatban. Én remélem, hogy a kompromisszumos hangulatot sikerül megteremteni, és együtt tudjuk megszövegezni ezt a dokumentumot csak úgy, mint a tenger alatti olajforrások kitermelése esetében. Elnök. Köszönöm szépen, Szonik úr. május 9-e lett volna a módosító határideje, ideje, de ezt május 24-re toljuk, hogy több idejük legyen, hiszen azt mutatta a mai vita, hogy nagyon sok módosító fog beérkezni. Tehát még egyszer, a módosítók határideje május 24-e hogy mindenkinek legyen ideje arra, hogy módosítókat fogalmazzon meg. Látom, bologatnak, úgyhogy köszönöm ezt a megbeszélést. A következő napi rendi pont a benfentes kereskedelem és a piaci manipuláció. Ez egy állásfoglalás az ECON felé, most pedig Richard Zéberé a szó. Ha lehet, mondja az elnök, ha lehet. Azt javasolnám, hogy 10 percet töltsünk ezzel a témával csak, mert nagyon szorít az idő. Tessék, Richard Zéber, rövid bevezető. Köszönöm szépen, elnök úr, igazán rövidet tudom fogni magam, hiszen mi véleményt készítünk az a bizottság jelentéséhez. Kiigazításokról van szó, amikre szükségünk van a piaci visszaéléssel kapcsolatban a emissziós tanúsítványoknál is. Van egy 2003-as irányelv, amely ezzel foglalkozik, most pedig van egy javaslat, hogy egy új irányelvet vezessenek be a MIFID-del kapcsolatban, és a MIFID irányelvben szerepelnek az emissziós tanúsítványok, tehát beépítették őket. Ha úgy tetszik, ezt a piaci visszaélés irányelvet hozzá kell igazítani. A MIFID irányelvhez ugye különleges sajátosságai vannak a az emészes kibocsátási tanúsítványoknak, 80%-a ezen tanúsítványoknak a származékos ügyleteken keresztül bonyolódik le, tehát le vannak már fedve már meglévő jogkeret által. De ami számunkra fontos, van egy spot piac, úgynevezett spot piac, egy olyan piac, ahol ezek a vállalkozások, cégek, amelyek ezeket a tanúsítványokat mm, megvásárolják. 20%-ról van szó. Tehát azért meg lehet vásárolni ezeket a tanúsítványokat. Most világos, ha kibocsátási tanúsítványokat összevetünk átlagos pénzügyi eszközökkel, na most hát más közzétételi kötelezettségvállalásokra van szükség. Tehát a kibocsátók, akik egy normális pénzügyi tranzakciós ügylet esetében, ugye tilos a benfentes kereskedelem, Ilyenkor ugye hát az emitens, a kibocsátó az a tagállam. Na most hát itt olyan közétételi kötelezettségről van szó olyan felek esetében, amelyek ezek a tanúsatjunkat felhasználják. Közvetlen felhasználás, fizikai felhasználásról van szó. Tehát az átláthatóság, szervezés, piaci felügyelet, ezek nagyon sajátságos jellemzővel bírnak. Aztán bizonyos határokat kell meghatározni. A bizottság jelenlegi javaslatában delegált jogjaktusok által történik mindez. Szerintem igazságosnak kell lennünk, vitát kellene folytatnunk, és azt javasoltuk, hogy legyen egy küszöb, amely alatt a piaci résztvevő nem vonható be. Miért? Mert sokkal könnyebb a szervezés szempontjából, csak 7 százaléka a befektetéseknek a kibocsátások 80%-át teszik ki ne legyen annyi bürokrácia, nem akarunk annyi kivételt, jó lenne egy ilyen küszöbéteket meghatározni. Ez egy konkrét javaslat, amelyet meg is kellene vitatnunk a bizottságban. Ugyanakkor a bizottságnak lehetőséget kell teremteni a delegált jogi aktus felhasználására, mert úgy látjuk, hogy ha valami túl lacs vagy túl magas, azt gondolom, hogy mi részünkről ez egy 3 millió tonna CO2-nek megfelelő, vagy 300 megawatt termikus teljesítmény lenne ez a küszöbérték. Világos az, hogy a bizottság és a tagállamok tisztviselőinek különleges kötelezettségei vannak, Természetesen a benfentes kereskedelmi, benfentes információk felhasználása tilos, ha egy nemzetközi eh, emissziós kereskedelmi rendszer része vagyunk, akkor persze kompatibilis kell legyen ez a nemzetközi szabályok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Linda McEvan. Röviden. Very briefly, helpfully the rapporteur... A, az előadó az árnyék előadókkal találkozott, mielőtt megfogalmazta a jelentést. Ugyan a küszöbet illetve nem értek egyet, de be lehet terjeszteni, mert akkor legalább van miről vitázni a bizottsággal. Tehát egyetértek. Elnök, köszönöm. Szkilakákis úr. Page asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy szó Teodosz Kilekakis kollega részéről, aki nyomon követ ezt a szöveget. A mi frakciónk lelkesedéssel üdvözli a bizottság azon javaslat, ami arra vonatkozik, hogy az eredeten belül beveszi az emissziós kvótákat. Most, ami a derogációt illeti, a közétételi obligációt, kötelezettséget. A derogáció csak a nagy piaci szereplőket, a hetes módosítóval szóló és Örülök annak, hogy a jelentéstevő beépítette azt, hogy tisztázni kell a piacba való kirekesztés szabályait hogy feltételeit. Személyesen elmondanám, hogy nagyon fontos a kvótákat, mint pénzügyi eszközöket figyelembe venni. Ez egy politikai, mm, stratégiai eszköz, Szerintem legitim dolog az, hogy a bizottság ezen a piacon fel tudjon lépni, garantálva, hogy a kitűzött célokat betartják. Köszönöm, Köszönöm szépen. Más nem kért szót, úgyhogy a bizottság még szót kap. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük a szakbizottság véleményét, értjük, hogy a tagok szeretnének egy küszöbértéket már most, de a fenntartásunk az, hogy mekkora lesz ez a küszöbérték. Mi úgy gondoljuk, hogy ehhez előzetes tanulmányokra van szükség, erre megbízást adtunk, tehát miközben elvileg egyetértünk a küszöb megszabásával, majd ezt akkor szeretnénk megtenni, ha van elég adatunk. Ami azt jelenti, hogy a tagállami alkalmazottaknak a tranzakcióit ne zárjuk ki ebből a témakörből. Ehhez egyetértünk, hogy még akkor is, hogyha valaki alkalmazottja az EU-nak magánemberként mm, tehessen ilyen tranzakciókat. Köszönöm szépen. Rihát, meg egyszer? Igen. Ami a küszöbértéket illeti, Linda is mondta, meg kellene ezt vitatnunk. Ami számunkra fontos, hogy a jogbiztonság miatt szeretnénk ezt, de készen állok arra, hogy tartsunk kapcsolatot a bizottsággal. Köszönöm. Módosítók határideje április 27, dél. Május 29-30-án szavazunk itt és az ekomban pedig júli 9-én, és utána majd a júliusi plenárison szavazunk. Utolsó napirendi pont 8-as. Az állatok védelmére és állatjólétre vonatkozó Európai Unió Stratégia 2012-15. Előadó, Liotard kolléga, 11 percünk van, úgyhogy kérem, legyen rövid. Az előadója szó. Igen, tudom, elnök úr, tudom, hogy nagyon sok fontos kérdésről kell tárgyalni, és nagyon jó is, hogyha ezt részletesen tesszük. Csak az a baj, hogy, ennek, hogy ez a kérdés így mellékesen kerül csak szóba. Úgy gondolom, hogy az a vita, amit az állatok szállításáról folytattunk legutóbb, az is a fontos volt, de mm, remélem mindenki osztja velem azt a véleményt, hogy ezek a kérdések is legalább olyan fontosak, amik ma vannak a napi renden. Az ENVI szakbizottság úgy gondolom fontos, hogy reagáljon a bizottság közleményére az állatjólét EU stratégiájával kapcsolatban, és éppen ezért már az első problémát is itt látni, hogy ez csak egy közlemény, nagyon gyorsan konkrét terveket kell kidolgozzunk. Remélem, hogy az állatjólét nagyon fontos lesz, és a gondolat cseréből az is kiderül majd, hogy a bizottság az állatok szállításánál tisztázni kell, tisztáznia kell bizonyos elemeket. A 8 órás állatszállítás egyik minimum, az állampolgárok véleményét ezzel kapcsolatban már korábban kikértük. Az egyszerűsített EU jogszabályok megemlítésre kerülnek a bizottság közleményében, és a bizottság azt vizsgálja, hogy fenntartható-e ennek a rendeletnek a az előírása minden állatra vonatkozó a minden gazdasági terek cse, tevékenység keretében úgy gondolom, hogy nagyon fontos. 2014-ben az a bevezetés, és és úgy gondolom, hogy minden gazdasági tevékenységben érintett állat számára ez egyöntetű előírás kell, hogy legyen. A tudományos vizsgálatok eredménye megfelelő állatjóléti indikátorokat tartalmaznak, de nagyon fontos az is, hogy megfelelő eszközökkel tudjuk jelezni, hogyha valami a tudományos bizonyítékok alapján nem úgy van mégsem. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az állatjóléti problémáknál nagyon gyorsan lépjünk fel, például a, a a tej tertemelés számára tartott állatoknál, az állatszállításnál és minden egyéb területen éppen ezért új állatjóléti stratégiát igényelünk már rövid távon is. A 2005 per 1-es állatvédelmi irányelvet kiegészítve a, az állatok cél nélküli kasztrálása például egy olyan terület, amelyre vonatkozóan új szabályokra van szükség, a, az állatok leölésével kapcsolatban szintén a táp klónozására vonatkozóan Pontosan azért, mert a tudományos bizonyíték nem elegendő még arra, hogy bebizonyíthassuk, hogy mindez az állatok világát nem károsítja. Hálás vagyok a kollégáknak. Úgy gondolom, hogy a bizottság közleménye megfelelő szinergikus hatásokat tud elérni, ez jól hangzik, de a nem fenntartható termelést természetesen figyelembe kell vegyük. Meg kell nézni, hogy milyen hatása van ennek állatra, állat és ember egészségére egyaránt, és melyek azok a, a vetőmagtermelő módszerek, amelyek az antimikrobiális rezisztencia szempontjából fenntarthatóak. Az intenzív állattartás különböző szempontjai tehát azok, amelyeket megfelelő szinergiába kell hozni, az állatbiztonsági és az egészségügyi kérdéseket egyaránt. Fontos kérdések vannak még továbbá az állatjólét tel kapcsolatban, amelyet véleményem szerint ebbe a dokumentumba fel kell venni. Egy akcióprogramra van szükség. A, a kísérleti állatok, az állatkísérletek során szintén védelmet igényelnek, a biodiverzitást védelni kell, és a fenntartható állattartást egyaránt. Úgy gondolom, hogy legalább egy oldalban össze kell foglalni ezt. A kollégák is így látták. E, természetesen módosítókat várok, és hogyha az állattartás önmagában ö, szóba kerülhet, akkor úgy gondolom, hogy határozottan eredményre juthatunk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a gyors utalásokat is, és most tulajdonképpen csak 10 másodperc van minden hozzászólóra, de azért azt kérem, hogy röviden. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is úgy gondolom, hogy nem elegendő az idő erre a nagyon fontos kérdésre, de azért igyekszem gyors és rövid lenni. Valóban a legszigorúbb szempontok vannak és feltételek az állatjóléttel kapcsolatban, és az is igaz természetesen, hogy a lakosság jelentős része jónak tartja mindezt, de hogyha a termékeket megnézzük, akkor, eh, bocsánat, hogyha az állatjólétet megnézzük, azt is látjuk, hogy ez nagyon sok kérdés közül csak egy. Eh, összesen 70 millió eurót költ a bizottság az állatjólétre. A ketrecek eh, módosításának beruházási költségei több milliárd eurót eredményeztek az Európai Unióban. 1,4 milliárd euró hiányzik az állatjólétbe, de ez a versenyképességünket érinti hátrányosan, hogyha mindent importálnunk kell, a tojástól kezdve a sajtig, olyanokból, amelyek nem tartják ezeket a szabályokat be, akkor elég nehéz helyzetben vannak a gazdáink. Az európai normáknak elemezni kell, hogy mi a hatása annak, hogyha nem tartják be az európai normákat, vagy ezt, vagy pedig megfelelő információs kampányra van szükség, hogy a fogyasztók tudják, tisztában legyenek azzal, hogy mit vásárolnak. De hát azért a gazdasági válságot se felejtsük el. Az állatok jóléte persze nagyon fontos a WTO-ban is. Ezzel is foglalkozni kell. Liotánó asszony jelentése, az első pont azt mondja, a szerződés 13-as cikke értelmében, hogy ugyanaz a környezetvédelem, ugyanaz a védelem vonatkozik a fogyasztókra és az állatokra. Jó, hát ez így jó, de még nem jelenti azt, hogy minden, tehát minden az, ugyanazt is jelenti. Az állatok jóléte azt jelenti, hogy a közlekedés és minden egyéb területen az állatjólétet figyelembe kell venni, de a fogyasztópolitika és a környezetpolitika azért nem ugyanaz. A 13-as cikk is azért ezt mondja. Ahogy a kolléganő jelezte. Males, vagabundos, domésticos, tal especies exóticas, salvajes. Minden állatot, ra ki kell terjeszteni, házi állatra, vadállatokra, az állatkertben tartott állatokra is. Ez egy 92-es irányelv például, ami ezt szabályozza. A 2005-ös rendelet kimondja, hogy az állatok jóléte azért nem biztosítható, mert a, az előírásoknak nem felelnek meg. A vadállatok kérdését azonban mondja el nekem valami, hogy mit ér, valaki, hogy mit értenek ezen. Mit értenek azon, hogy az összes vadállat védelme? Ne haragudjon, kedves kolléganő, hogy félbe kell, hogy szakítsam, de az az idő, amit ma a jogalkotása időben fordítottunk, az 32 perc csak. 32 perc, de igazából ez düh pírját hozza arcomba, mert a jogaszkodatási munka a legfontosabb területe a munkáknak, és 25%-át fordíthatjuk csak a munkáknak erre, és mindez csak az a fajta hab, mint a kapucsinóban. Tehát, de hát nem adott a kávé és a tejszín arány, és ezt meg kell, hogy jegyezzük. Szanoni kollégának ezzel adom meg a szót. A jövőben sokkal több ö, jogalkotási időt kell, tehát a kávéra sokkal több időt kell tartani. Természetesen. Én csatlakozom Liotár kolléganő ö, gondolatához. Nagyon fontos téma, tegnap egy órán keresztül vitáztunk egy ilyen témáról. És hát azt hiszem, hogy más időpontban kellene ezeket a témákat megtárgyalni. Most gratulálok Liotát kolléganőnek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos. A 13-as cikk tartalmát figyelembe venni. Itt arról van szó, hogy harmonizálni kell. Rövide kell fognom ugye a mondatomat. Most ebben a jelentésben Tisztázni kell a 8 óra kérdését és az írásos nyilatkozat kérdését. A parlament többsége március 15-én ezt jóvá is hagyta. Fontos az is, hogy a védelmi elveket az nyúl tartás esetében bevezetésre kerüljenek, az istálóban tartott nyulakra vonatkozóan fontos a házi állatok védelme, és talán itt valami fajta kötelező nyilvántartási rendszert kellene az antimikrobiotikus elemekkel kapcsolatban bevezetni. Már ez szerepel egy állásorolásban. Aztán ott van ugye a gazdátlan vagy kóbor kutyák kérdése. Tegnap petíciókat kaptunk ezzel kapcsolatban, ezeket vitattuk meg, 150 160 ezer aláírást gyűjtöttünk össze ehhez a témához kapcsolódóan. És mindez nagyon fontos. A kóborkutyákkal kapcsolatban is nagyon fontos én. Na most, ami a vadász szat alkalmából használható csali állatokat illeti. Nos, ez mond a normáknak. A vadászat során kvázi ö, felhasznált állatokat. Aztán zárom is gondolataimat. Nagyon fontos, hogy többet tegyünk annak érdekében, hogy az állatkert irányelvet átültetessük a tagállamokkal. Nagyon sok tagállamban a irányelvtől eltérő normákat alkalmazza. Köszönöm szépen. Buzz Eichhout. Röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs értelme, hogy erről vitázzunk, mert egyszerűen nem lehetséges. Egy dolgot mondok, támogatjuk a rapportört, hogy ez az egyoldalas dokumentum megnőjön egy kicsit, a VTO és az jólét szóba kerüljön, az állatkísérletek, hogy ezekre legyen tilalom kozmetikai szerek esetében. Ezen kívül a fejős állatok helyzetét illetően, valamint a címkézést illetően, hogy a bizottság azt mondja, hogy csak a tojásra akarja ezt bevezetni. Tehát támogatjuk a raportört, és remélem, hogy a következő alkalommal több időnk lesz. Köszönöm szépen! Ö, időben kezdtük a vitát ma, úgyhogy a tolmácsolás miatt, mivel lejárt a munkaidejük délelőtre, ezért angolul folytatjuk a vitát. Ha mindenki egyetért, akkor így járunk el, tessék! Thank you. Fortunately for me, English is fine. Um,